Uh, good morning. I think we may as well uh, start uh, with the first report, which is the face of female poverty in the jó, jó reggelt kívánok, hölgyeim és uraim! Az első napirendi pontunk uh, a nőket sújtó, segítség, uh, sújtó szegénység megjelenési formái az Európai Unióban. Kedves kolléganők és kedves kollégák, először is szeretnék elnézést kérni, hogy Gabriela Zimmer nincs itt jelen köszönet, az, az előadó köszönetet mond a jelentésében mindenkinek, aki együttműködött vele, és ez bizonyítéka annak is, hogy az egyes intézmények közötti együttműködés egyre inkább javul ebben a témakörben. Először is arra kellene emlékeztetni, hogy a bizottsági elnökök, az EMPEL és a FEM bizottsági elnökök részéről egy megállapodás született, amely azt tartalmazza, hogy az EMPEL a munkájában kizárólag a szegénység általános aspektusaira koncentrál, és a FEM pedig a speciálisan nőket sújtó szegénység megjelenési fog, fogalmáival foglalkozik. Az utolsó koordinátori ülés során 23 módosítási indítványt elutasítottak, és és Cimmer asszony arra kér mindenkit, hogy akinek a módosítóját elutasították, az újra nyújtsa be a FEM-re, és ott a határidő várhatóan december 9-e, és ez a munkát jelentős mértékben megkönnyíteni, és a titkársága megfelelő információt már az érintettek részére elküldte. Tehát ezzel a témával idáig nem foglalkoztak mélyen, és a munka során egyértelmű kialakult, hogy a szegénység elleni harc, illetőleg a nőket és a gyermekeket sújtó szegénységi harc egy nagyon lényeges kérdés, és Cimmer asszony a távolléte ellenére szeretném majd a ma benyújtott módosítókat az árnyék jelentéstevő részére tovább küldeni. Ezen a héten szeretnénk kompromisszokat elérni, és akkor majd november 3-án lesz az egyeztetés, és november 9-én lesz a szavazás róla. Az jelentés előadója bizonyos módosítókkal nem tud egyetérteni. Ez a 22-es, amely az ESF költségvetésének megnövelését illeti, a 34-es, amely a gyermekszegénységet szeretné kivonni ebből a jelentésből. A 42-es, amely három különféle szegénységi, szegénységi megjelenési formával foglalkozik a Európa 2020-as stratégiában, illetőleg van egy negyedik módosítási indítvány is, amelyel nem tud Zimmer asszony egyetérteni. És három további módosítási indítvány, a 52-es a Meissner asszony részéről, ott legalább a második, illetve az első részt, amely egy másik módosítóra vonatkozik, ez a munkaerőpiaci politikára vonatkozik, ezt át kellene vinni oda. Az 53-as és 55-ös, amelyet szintén a gyermekszegénységi anyagba kéne átvinni, annak érdekében, hogy a 2020-as Európai Stratégiába ez a kérdés megfelelően megjelenjen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Meissner asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Igazán sajnálom, hogy nincs itt Cimmer asszony, mert az ő nevében csak minden elhangzott itt azonban nagyjából egyetérthetünk abban, hogy utakat kell találnunk a nőket sújtó szegénység leküzdésére, és a módosítási indítványok is jóformán mindegyik ugyanabba az irányba mutat, néhány kivételtől eltekintve ezek megemlítésre kerültek. Véleményem szerint mi, akik ezeket a módosítókat benyújtottuk, nem tudtuk, én legalábbis nem hallottam, hogy nem szabad azt a szót használni, hogy nők. Tudom, hogy eh, kicsit nehéz eh, ezzel egyetérteni, eh, és és az is elhangzott, hogy ugye korábban hogy a gyermekeket sújtó szegénység nem lehet téma, most ez újra téma lehet, tehát így egy picit nehéz megfogalmazni. Tehát kivettem két módosítomból azt a szót, hogy nők, és akkor megint működött a dolog, tehát egy picit vicces, hiszen a nőket nyújtó szegénységről akarunk itt beszélni. Tehát olyan kompromisszumokat kell találnunk, mert néhány módosító ugyanazokra a bekezdésekre vonatkozik, és nagyon jó lenne, ha ezt is figyelembe vennék, hogy ne csak panaszkodjunk arról, hogy a nőket sújtó szegénység megjelenik, hanem próbáljunk pozitív megoldásokat is találni, és a 35-ös módosítómra szeretném itt felhang, felhívni a figyelmet, tehát Németországban a szegénységi spirál áttöréséről beszélünk. Nem tudom, hogy ez más nyelvekben mennyire létezik ez a fogalom, mert de facto tényleg erről van szó, és ezt nem csak én említettem meg, hanem mások is. Tehát, hogyha egy gyermek egy szegény családba születik be, ahol például senki sem dolgozik, és Európában minden tizedik háztatásban ez a helyzet, akkor az a gyermek innen nem tud kitörni, és ez a spirál is egyre inkább inkább el, elmélyül. Tehát ezt a spirált kell áttörni. Minden esetre nagy izgalommal várom a kompromisszumos javaslatokat és a további vitát is. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Lop asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is általánosságban hadd mondjam el, hogy nem gondolom, hogy probléma lenne a módosítók többségének elfogadása, és kompromisszumokat találni ezek között, mert kétség nélkül tartalmuk igen hasonló. Jó lenne, hogyha ö, sikerülne megállapodni egységes szövegben. Mielőtt a módosítókkal foglalkoznék, a legvitatottabbakkal szeretném elmondani, hogy egy kicsit csodálkozom hogy egyes módosítókat nem fogadtak be, amiket nem tudunk bemutatni így a FAM szakbizottságnak. Nem szeretném az elnökség kompetenciáját megkérdőjelezni, de nem értem, hogy milyen kritériumot követtek főleg a 27-es, 30, 54-es, 59-es, 70-es és 70 akcióm részéről. Nem értem tehát. Átvettem olyan módosítókat, amelyek a munkához való jogról szólnak, eh, illetve a bizonytalan szerződésekről, és nem értem, hogy eh, miért eh, nem veszük át a fam nő szót. Hogyha a nőkről nem, beszélünk, nem beszélhetünk a foglalkoztatásról, szóval akkor mi a létjogosultság ennek a bizottságnak? Na, el kell fogadni az elnökség döntését, csak annyit akartam mondani, hogy nem értek egyet. Ami pedig eh, a megjegyzésségesé teszi, tevő eh, eh, módosítókat illeti, inkább azt támogatnám, hogy növeljük az alapdatációját, hogyha arra használjuk, hogy a versenyképességet növeljük, a foglalkoztathatóságot és hasonlókat. De nem ö, úgy, ö, mint ö, a ö, szociális ö, támogatás mellett. A 61 nél nem tudom a támogatásomról biztosítani a szerzőt. Nem is értem pontosan, talán fordítási hibáról van szó. Jó lenne itt megegyezni, ez egy fontos jelentés, biztos vagyok benne, hogy jó szöveget sikerül elérni. Köszönöm. Uh, Előtt mástnak adnék, szóval szeretném világosítani, hogy minden jelentés tevő ismeri a szakbizottságok különböző kompetenciáját. A megerősített együttműködés értelmében minden szakbizottság a maga szakterületén kell tevékenykedjén. Ez az tevékenykedik, ez az 50-es szabály. Tehát vannak olyan szabályok, amelyekben megállapodtak az elnökök értekezletén, ezért sok módosító nem volt befogadható. Juste sur ce point, ezzel a ponttal kapcsolatban elnök asszony, mondja magán Sarti asszony, a jelentéstevők pontosan tudják, miről van szó, melyik szakbizottságnak mi a szakterülete. Nagyon furcsálom, hogy az elnök asszony erre utalhatott, pedig ugyanazon munkaülés alatt elismerte, hogy az egyik jövő évi munkaterület a legkedvezőbb helyzetben lévő női európai polgár helyzetéről szóló jelentést befogadta. Tehát van egy elvi álláspontunk minden ellen, ami a módosítókat illeti a FAM, ami a FAM szót tartanak, de ellenben elfogadtunk egy olyan munkaszöveget, munka témát, amely a nők helyzetéről ö, szól a legkedvezőbb helyzetben lévő európai nő helyzetéről szól. Ugyanaz a személy úgy egy munkaülés alatt megmagyarázhatatlanul megváltoztatta az álláspontját. Azt hiszem, ez volt az a pont, amire azonnal reagálnom kellett az szavai után, de talán most folytathatom még más témában. Nos, azzal kapcsolatban, majd szólítom szóra, amikor odaérünk. Szeretném pontosítani, e, megesett együttműködés van, és Beresz asszonytól majd pontosítást kérek. A koordinátorok ülésén is erről szó volt, sajnos nem voltam ott a legutóbbi koordinátorok ülésén, ezért nem tudok hozzászólni. Majd kérem erről pontosítást. De ezzel a jelentéssel kapcsolatban ez megerősített együttműködés. A két szakbizottsági elnök ebben maradt. A FEM szakbizottság foglalkozik az esélyegyenlőséggel és a munkahelyi esélyegyenléssel ezért történt ez a döntés. A FAM szakbizottság elnöke és a mi szakbizottság elnökünk között. jött asszony a szó. Nem, Morán asszony folytathatja. Merci, madame Köszönöm szépen. Elnézést. Először ügyrendi pontban kért szót. Köszönöm szépen. Szarkösz úr, használtam ö, ügyrend. Köszönöm, elnök asszony. Én is ö, szeretném elmondani, mennyire csodálkozom, ö, nem ö, csak a mai napra vonatkozik, általános, a szakbizottság munkájára vonatkozik. Néha más szakbizottság munkáját látjuk. nem ö, avatkozunk az ő ö, kompetenciájukba, ö, hogy ö, lehet, ö, hogy ö, a FAM szakbizottsággal ö, ilyen ellentétbe ö, kerülünk. szeretnék magyarázatot kapni. Nem csak ezzel az esettel kapcsolatban, hanem általában. Azt hiszem, el kellene gondolkozni általánosabban ezen a kérdésem. Az 50. cikk nyilvánvalóan meghatározza a több bizottság meges de mindenkinek megvan a maga területe. Értem, amit mond, mondja az elnök asszony. Eh, az elnökök értekezletén kell ezt megtárgyalni, a eh, frakciók eh, kell ezt javasolják témaként. Nincs sok időnk a szavazásig, ezért ha csak nem fontos ügyrendi kérdés, akkor kérem, hogy akinek szóval, különben hozzászólási időt kell csökkenteni. Nagyon gyorsan fogok beszélni, elnök asszony. az a mód, az a munkamódszer, amit mond, az a törvényhozási szövegekre áll. Nem tudtuk, hogy a FAM szót nem lehet e beleírni a módosítókba, különben nem fogadható el a módosító. Hát tényleg, mintha minden tetejére fejtetőre állt volna. Most meg rátérnék a hozzászólásomra. Szeretném felhívni a figyelmét a 27-es, 45-ös, 54-es módosítókra, amelyeket nem fogadtak be ezért, már pedig úgy gondolom, hogy ez lényegében érinti a foglalkoztatást. Ezért kérem, hogy vizsgálják meg újra ezt az elutasítást, szeretném Grüni asszony és a magam nevében felhívni a figyelmüket a 71-es módosítóra, mert ez útal a minimál jövedelemre, amelyet nem fogadtak el, tehát elnézés, 71-es módosító, nem értünk egyet. Valamint az Európai Szociális Alappal kapcsolatban három, most van, 22-23-26-os, amely explicite vagy implicite azt mondják ki, hogy a szociális alap csökkentését támogatjuk, ami egyáltalán nem fogadható el egy ilyen lényegi jelentésnél, illetve a szociális kohézió céljainak ismeretében. Végezetül szeretném felhívni a figyelmüket a 80-as módosítóra, amely a szubszidiaritásról szól ami pedig az elfogadhatóságát, illeti a módosítóknak elnökasszony szeretnék szavazást kérdezni, kérni, hogy tudjuk, hogy ki ért egyet azzal, hogy visszaküldjük a FAM bizottságnak az elfogadhatatlanak ítélt módosítókat. Uh, thank you. Köszönöm szépen. Mrs. Iotova. Mhm. Nem szeretnék további kommentárokat mondani, mert nem értek egyet azzal, ahogy a szegénység és nő kérdését szétválasztják. Nem értek egyet. Arról beszélünk, hogy az EU-ban milyen a női szegénység. Ez a témája ennek a dokumentumnak. Kéz a kézben kéne járjon ez a két téma, és mi elválasztjuk őket úgy hallottuk, hogy levelet kell kapjunk. Nos, sedóként nem kaptunk levelet, a koordinátor az tiltakozott is. Amit teszünk, annak semmi értelme nincs, hogy a kivesszük a nő szót. Samai cím az, hogy nincsen itt, mert különböző módosítókról szólna, kompromisszumokat írt. Nem értem. A szocialisták ellene vannak a 22-es módosítónak, mert az EU költségvetéséről beszélünk, és azt mondjuk, hogy nem kell pénz a női szegénység elleni harcra a 21 25 26 szerintem egy kompromisszumá gyúrható át. Nem ö, tudom, hogy mások hogyan vélekednek föl, de szerintem ö, szavazni ö, kellene, ahogy ö, kolléga nőm az imént javasolta az időkkel szűkössége ellenére úgy gondolom, hogy a vitát meg kell hogy Nem értek egyet ezzel a munkamódszerrel. Konere asszony. Thank you, Mrs. Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. A szegénys, a női szegénység megjelenése Európában, a nőket sújtó szegénység megjelenése Európában. Azt hiszem, hogy ez a probléma sokkal jobban ö, sújtja a nőket, mint a férfiakat, hiszen a gyermeküket egyedül nevelő nők, az elvált asszonyok körében a szegénység nagyon jelentős probléma, és ennek a bizottságnak foglalkoznia kell ezzel, ugyanúgy, mint ahogy a nőket megillető nyugdíjjogosultságok, a megfelelő gyermekellátási rendszerek, hogy a nők vissza tudjanak integrálódni a munkaerőpiacra. Tehát ezek olyan kérdések, amivel foglalkozni kell, és ezzel kapcsolatban módosítókat nyújtottunk be, és ami az elfogadhatatlanságot illeti, azt hiszem, hogy túl szigorú döntés született, hogy ez nem tartozik a foglalkoztatási bizottság hatáskörébe. A közös célkitűzésünk természetesen az ebben a parlamentben, hogy lehetőleg minél jobb minőségű jelentést tudjunk benyújtani. És ahogy hallottam Szerkesz urat, hogy a foglalkoztatási bizottságot állandóan amiatt aggódik, hogy más bizottságokkal párhuzamos munkát végez ebbe, val, neki igaza van, de talán egyetlen egy más bizottságot sem sújt ez a probléma jobban, mint az Emberi Jogi Bizottságot. Tehát ebben a bizottságban is nagyon sok tag részt vesz a nő jogi bizottságban. Éppen ezért nagyon örülnék, hogyha további módosításokat nyújthatnék itt be a Nőjogi Bizottságban, hiszen ez itt a célkitűzésünk, mert a néppárti frakció is nagyon sok jó ötlettel áll még elő, amelyet be kell dolgozni ebbe a jelentésbe, függetlenül attól, hogy itt foglalkozunk vele, vagy a Nőjogi Bizottságban. Alapjában véve nem érdekel, hanem az a félelmém, hogy a végén legyen egy jó jelentésünk. Köszönöm szépen, miatt megadnám a szót Szörkös úrnak, mondja az elnök asszony, számomra, mint mint elnöknek ebben a pillanatban ez nem jelent gondot, de mindenképpen beszélek erről a témáról Beres asszonynal. Ő volt az, aki döntést hozott a Nőjogi Bizottság elnökével és a vélemény előadójával közösen tehát hogy a módosítások e- egy része elfogadhatatlan. Tehát most nem szeretnék ezzel foglalkozni, hanem az elnökkel ezt megbeszéltem. Tehát, hogy még a szavazás előtt belenézhessünk ebben a témába ismétel, ismételtem a témába tehát szükségem van a titkárság véleményére is, hogy kinek a hatáskörébe tartozik. Én arra hajlok, hogy egyetértsek önnel, de Beres asszony ezt ismételten tisztázni akarom annak érdekében, hogy nézzük meg még egyszer, hogy ez mi elfogadható, vagy mi nem elfogadható. Szerkusz úrnak adom meg a szót ismételten. Köszönöm szépen, hogy ugyan nem kértem szót, de megkaptam tehát mindenképpen szükség van tisztázásra. Asszája asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, és nagyon örülök annak, hogy ön egyet értett ezzel az ügyel a koordinátorok tanácskozásán, és megkaptuk ezt az e-mailt, és én is azok közé tartottam, aki meglepődött, hogy bizonyos módosításokat nem tartanak elfogadhatónak, és nekem is volt három módosítóm, ami hasonló szellemiségű volt, és akkor velem is közölték, hogy ez nem ide való. Tehát én már válaszoltam erre az e-mailre, és azt mondta, hogy rendben van, egyiket vissza tudom vonni, ami ott volt a listán, de most ez a helyzet, ugyebár mi az ön tanácsa, mit kellene most akkor tennünk? Ismételten küldjük, az e-mailt, és mondjam azt, hogy visszavonom a visszavonást, vagy mit kellene tennünk a koordinátorok ülésén, hogyan viszonyuljunk ezzel a helyzethez? Tehát, hogy még egyszer tisztázzam, mondja az elnök asszony, az összes módosításokat ismételten megnézzük, és lehetőleg minél hamarabb közölni fogjuk, hogy a szabályozás megváltozott-e. Mert nagyon sokan rámutattak erre az ügyre, és láthatólag nyilvánvalóan nekem is ugyanaz az érzésem, mint önöknek, és azt hiszem, hogy ezekkel a módosításokat ismételten meg fogjuk nézni, és megnézzük, hogy adott esetben mégis el lehet-e vinni őket a foglalkoztatási bizottság előtt, és az ő is, a, és ezekről mindenkit eh, minél hamarabb értesíteni fogunk. Thomas Memnek adom meg a szót. Nagyon rövid leszek, mert nagyon örülök annak, hogy ugyanebbe úgy megfelelő irányba beszélünk. Tehát nem akarjuk, hogy ilyen korlátozottan dolgozzunk, hogy a nőket érintő kérdésekkel csak a Nőjogi Bizottság foglalkozzon. Vegyük akkor a kultúra példáját, mert ott például foglalkoznak az ifjúság kérdése, és akkor azt a szót nem szabad kiejteni, hogy ifjúság, ha bár foglalkozunk az ifjúsági munkanélküliség. A végén már csak egy szájkosár van rajtunk tehát november 11-én kezdődik nálunk a, a, a farsang, a karnevál, és végül is így érzem magamat, és azt szeretném, hogy foglalkozzunk minél több módosítással, és ne engedjük azt, hogy bennünket itt bekorlátoznak ebben a munkában. Nagyon örül. Na most, ami az 50-es bekezdést illeti, ezzel egyet tudok érteni, de nagyon jól, nagyon örülök, amit a elnök asszony mondott, és Liz is annak is nagyon örülök, amit mondtál, hogy szükségünk van egy írásos válaszra, ezzel foglalkozni kell meg is fogja ö, kapni, valóban ezzel foglalkozunk, figurai asszony. Muito obrigada. Eu, tal como a colega Cornelissen, Cornelissen kollégánkhoz hasonlóan több koordinátori feladatot is ellátunk, és a FAM szakbizottságnak is tagja vagyunk. Ezért tudjuk, hogy milyen fontos ez a kérdés. A ö, nőjogi ö, szakbizottság ki kell mondja, hogy mi az álláspontja. Ö, megerősített együttműködésre valóban szükség van, ö, de a ö, nőjogi bizottság és azt hiszem Barrer asszony ugyanúgy látja, ő is tagja a Nőjogi Szakbizottságnak, és koordinátor Nos, nem szándékunk megakadályozni, eh, hogy a foglalkoztatásügyi szakbizottság a munkáját elvégezze többek közt ezen a területen. Ez a vélemény a eh, női szegénységről szól. Ezért eh, rugalmasnak kell lennünk. Nekünk a foglalkoztatásügyi szakbizottságnak, és alkalmazkodnunk kell. Ezért javaslom, támogatom, hogy az Emple szakbizottság módosítóit vegyük be a szövegbe, hiszen a női szegénységre utalnak, függen attól, hogy a FAM szakbizottság milyen munkát végzett. Eh, azok, akik eh, érdemben eh, foglalkoznak ezzel a jelentéssel, remélem elfogadják ezeket a javaslatokat, és nem lesz átfedés a benyújtott szövegekben. Remélem, hogy ez lesz a végső álláspont. Szerintem ez a jó döntés. Ízszerűen kell eljárni, ne legyen a szakbizottság között háború. Thank you so much. Hmm. The situation uh, a Bauer asszony. Köszönöm szépen. E, kicsit furcsa a helyzet. Ama témáknál, ahol átfedés van, a szakbizottságok kompetenciája esetében. Itt szoktuk használni a megerősített együttműködést. A megerősített együttműködés néha problémát jelent. Ilyen esetben például lehetetlen megosztani, hogy mi az EMPL és mi a FEM szakbizottság szakterülete. Hat év alatt sohasem találkoztam ilyen gyakorlattal, hogy az egyik szakbizottság úgy dönt, hogy visszaküldi a módosítóit egy másik szakbizottságnak. Azt hiszem ebben az esetben a határvonal, hogy is mondjam, nagyon rugalmas. Lehetetlen megtalálni a pontos választóvonalat. Több jó szándék szükséges a kérdés tárgyalásánál, és nem harcolnunk kell. Köszönöm szépen. Más nem kért szót, ezért elmondanám, de... Gengasszony. Thank you, Jim. Köszönöm szépen. Megfeledkezett rólam. Szeretnék néhány dolgot mondani. Nem a módosítókkal. Csodálkozom, hogy semmi sincs a erős gazdaság általi küzdelemről a ö, szegénység ellen a nők nem vákuumban élnek, ugyanabban a világban, mint a többiek. Ami a női szegénység elleni küzdelemben fontos, nos ugyanaz a fontos, általában legyenek munkaalkalmak, és nők betölthessék a posztokat mivel nem beszélünk arról, hogy hogyan lehet a szegénység ellen küzdeni, Pápig erről kéne. Csak a munkanélküliség és szegénység hatásainak csökkentéséről ö, beszélhetünk. Ezzel kapcsolatban nyújtottam be módosítókat, ez a szubszidiaritás értelmében tagállami szinten van a 22-es, úgy tűnik, ö, hogy némelyek figyelmére érdemes javaslatom az, hogy az európai szociális alapot ne növeljük. Mi? Honnét jönne a pénz? A tagállamoktól. Nagyobb költségvetés kellene. Mint mondtam, úgy gondolom, hogy a legjobb, hogyha ezek az összegek a tagállamoknál maradnak. Őkkel foglalkoznak ezzel a kérdéssel. Szintén a significant szó ellen vagyok, ha jelentősen növeljük a szociális alapot, akkor teljesen eltávolodunk a valóságtól. Akkor nekem mondjuk meg, hogy mennyi az a jelentékeny általános növelésre. Nem fogunk egyetértést elérni. Más világban élünk az 51-es kapcsolatban, nos, e módosító ez az ötös pontot törölni. Nincs bizonyíték arra, hogy a szociális politika a recesszió idejét vagy mélységét csökkenteni. A szociális helyzetét egyeseknek javíthatja. Ez teljesen nonsens az, az ötös pont, ezt törölni kellene. Köszönöm szépen. Uh, Köszönöm szépen. Tehát a módosítók elfogadása november 9-i határidő, tehát még ezen a héten uh, fogunk akkor választ kapni a felmerülő kérdésekre, és mindenkit arra kérek, uh, hogy a saját frakciójában próbálja megváltoztatni ezt a helyzetet az elnökök ülésé konferenciája során, hiszen itt egy közös felelősségvállalásról van szó, tehát nem csak Berez asszonynal szeretnék beszélni, hanem, hanem arra kérek mindenkit, hogy önök saját frakciójukban, politikai családjukban elnöke úrral, hölgyel foglalkozzanak ezzel a kérdéssel. Tehát hogy eljuthassunk arra, hogy el tudjuk fogadni ezeket a módosítókat. Henry úr? Én ezzel kapcsolatban azt tudom mondani, hogy nyom, nyomon követtük a vitát, jegyzeteltem, és Cimer asszonynal föl fogom venni a kapcsolatot, és minden tőlem telhetőt el fogok követni annak érdekében, hogy itt a változtatás eszközlésre kerüljön. Köszönöm szépen, mondja elnök asszony, és a következő napi rendi pont az elektronikus szavazás, az Európai Globalizációs Kiigazítási Alap hét különféle ponttal, a munkacsoportokban ezzel megegyeztünk, és azt hiszem, hogy nincsenek problémák a politikai frakciók részéről. Kérem, használják a szavazati cédulájukat, szavazólapjukat, és kérem jelen, jelezzék, hogyha nincs szavazólapjuk, és akkor megkezdjük a szavazást, ha minden rendben zajlik. Megnyitom akkor a szavazást mindjárt. Lezárom a szavazást. So it's uh, 34 in favor. 34-en mellette, ketten ellene nincsen tartózkodás. Köszönöm szépen. Jön a következő pont, ha megtalálom. A megfelelő, fenntartható és biztonságos európai nyugdíjrendszerek kialakítása. Omen Ruiten asszony még nem érkezett meg, úgyhogy rövid szünetet tartunk. Pár perces szünetet tartunk, megvárjuk, hogy megérkezzen az előadóasszony. If you could take your seats again. Uh, Kérem mindenki foglaljon helyet. Úgy látom, hogy az előadó asszony, Umen Ruiten asszony megérkezett. Rá is térnénk tehát erre a napirendi pontra, melynek a témája megfelelő, fenntartható és biztonságos európai nyugdíjrendszerek kialakítása. Kérem, hogy mindenki foglaljon helyet, és meg is adom a szót Omen Ruiten asszonynak. Dank u zeer, eh, mevrouw de voorzitter. Mevrouw de voorzitter. Köszönöm szépen, elnök asszony. Elnök asszony, egy zöld könyvről beszélünk most, amely egy a tanácsnál még egyelőre blokkolt irányelv után következik, melynek a tárgya a mobilitás és a nyugdíjhoz való jog megszerzése és a nyugdíjrendszerek életképessége. Elnök asszony, sok szakértővel tárgyaltam, nagyon sok segítséget kaptam Jan van Beldétől és a titkárság többi tagjától is. Ezen egyeztetések után és még mielőtt a jelentést a jövő hét elején tárgyalásra elküld, fordításra elküldeném, szeretnék néhány kérdést felvetni, és ezekre válaszolni. Ezen válaszok tudom, hogy nem jelentenek megoldást, ezt én nagyon jól tudom, a jelenleg is meglévő problémákra. Ezen szövegnek inkább az a célja, hogy egyfajta perspektívát nyújtson a jövőben a jelenlegi problémák alapján. Remélem, hogy miután ezen jelentés megszületik és lefordítják, az remélem, hogy ha szükséges módosítók segítségével az árnyékjelentés tevőkkel egy olyan szöveget tudunk majd kialakítani, amely koherens jövőképet mutat. Mit is jelent mindez? Elnök asszony, ezzel azt akarom mondani, hogy jelentéstevőként az a célom, hogy egységes irányt tarthassak. Nem azt mondom, hogy csak kompromisszumot fogunk bevenni, és így teljesen felvizezzük a szöveget. Nem, koherens szöveget szeretnék az Európai Parlament nevében megfogalmazni, és szeretném, hogyha ez az irányvonal lenne a jövőben a parlament iránya a nyugdíj problémákra. Elnök asszony, az első kérdés, amire a válasz részeit meg kell találni, az az, hogy az Európai Uniónak foglalkoznia kell-e a nyugdíjrendszerekkel. Elnök asszony, úgy gondolom, hogy a nyugdíjrendszer a nyugdíjrendszerek kérdése nagyon fontos Európa számára. Elég megnézni a növekedési és stabilitási paktum rendelkezéseit. A nyugdíjrendszereknek költségvetési vonzatai is vannak az egyes tagállamok költségvetésében és bevételeiben, kiadásaiban. Tehát mindenképpen szükséges az európai reform. Ez nem azt jelenti, hogy Európa mindent elérhet, vagy mindent meghatározhat. Ez nem igaz, de Európa mindenképpen tanácsot adhat arra vonatkozóan, hogy a jövőben a nyugdíjreformokat hogyan kell végezni. Azt tudjuk, hogy jelenleg a piramis megfordul. Azaz, egyre kevesebb a fiatal, egyre kevesebb az olyan fiatal, aki befizet a nyugdíjrendszerbe. Ez a jelenlegi pay as you go, tehát a kirúvó felosztó nyugdíjrendszer. És egyre kevesebb a nem aktív személy az aktív személyek arányához képest, és ez a probléma. Ráadásul a fiatalok egyre később kerülnek be a munkaerőpiacra. Tehát kevesebbet fizetnek be a nyugdíjrendszerbe. Ráadásul a nyugdíjkorhatár a legtöbb tagállamban alacsonyabb, mint a hivatalos nyugdíjkorhatár. Tehát hamarabb nyugdíjba mennek a személyek, mint um, valóban a törvény által előírt nyugdíjkorhatár, és az is igaz, hogy a várható élettartam és az átlag élettartam is jelentősen megnőtt. Mindez nagyon jó, de még ehhez figyelembe kell venni azt a tényt is, hogy nagyon nagy különbségek vannak a tagállamok között. Ezen paramétereket, paramétereket kell tehát figyelembe venni ahhoz, hogy ö, megfelelő, fenntartható és biztonságos legyen az európai nyugdíjrendszer. Elnök asszony, mindig arról beszéltünk, hogy megfelelő legyen, ez azt jelenti, hogy a nyugdíj elérje legalább az átlag jövedelem 60%-át. Na most én ezzel kapcsolatban nem szeretnék nyilatkozni, mert azt gondolom, hogy a tagállamoknak kell megfogalmazniuk, meghatározniuk, hogy mekkora legyen ez a nyugdíj. Ezt nem Európának kell előírnia. Azt gondolom, hogy a megfelelő nyugdíjszint mind a három nyugdíjrendszeri pillérben kell, hogy meghatározásra kerüljön. Nos, ami a nyugdíjrendszerek fenntarthatóságát és biztonságosságát illeti, vannak olyan tagállamok, ahol van egy első pillér és egy második pillér. Ami az új tagállamokat illeti, a második pillér nem létezik valójában. Nem egy igazi második pilléről van szó náluk. Többször láthattam, hogy annak idején az első és a második pillért a Világbank erőltette ezen országokra azért, hogy ezért cserébe pénzügyi juttatásokat, finanszírozásokat kapjanak. Most azt látjuk, hogy ezen országokban igen nehéz finanszírozni a, ezen két pillért, amit inkább nevezhetnénk egy A és egy B pillérnek. Az első rendszerben a pay as you go, tehát a kirúvó felosztó nyugdíjrendszerről van szó, de olyan problémák vannak, mint például Magyarországon, hogy az ország költségvetési problémái miatt takarékossági intézkedések voltak, tehát már most kifizették a befizetett összegeket. Elnök asszony, ez azt jelenti, hogy mindenképpen megoldást kell találni az ilyen jellegű országok problémáira. És van egy másik csoport, tagállamok másik csoportja, ahol az alapokat tőkésíték, néha több száz milliárd euró összeggel. Megint csak a második pillérről van szó, de azt látjuk, hogy a második pillér kemény nyomás alatt van, ugyanis a részvények piaca nem annyira jövedelmező, mint amivel korábban számoltak. A második probléma pedig az, hogy egyre tovább élnek átlagban a polgárok. Tehát a nyugdíj kifizetése egyre tovább tart, és emiatt is nyomás alá kerülnek a nyugdíjalapok. Ezért tehát lépnünk kell. A gazdasági szakbizottság képviselőivel sokat egyeztettünk, és úgy látjuk, hogy foglalkoznunk kell a kifizetések irányelvvel is. Erre mondhatnák, hogy ez a gazdasági szakbizottság, az Ekon szakbizottság hatásköre. De ami a nyugdíjrendszerek biztonságát, a befektetett alapok felügyeletét illeti, a, tudom, hogy a szociális partnereknek ez nem tetszik, de tudom, hogy most hallgatnak, aminek nagyon örülök, mindenképpen be kellene őket is vonni a vitába. Ezen felügyeletre szükség van. Mégpedig azért, mert nem tudjuk elfogadni azt, hogy, és ez nem is így van a valóságban, csak nemzeti szinten működjenek ezek az alapok. Ezen alapokat Európa szerte fektetik be, tehát Európa szerte kell őket felügyelni is. Elnök asszony, amikor nyugdíjakról beszélünk, a fiatalok nem sokat foglalkoznak ezzel, még nem gondolkoznak a nyugdíjban. Maga a nyugdíj szó nem mond nekik sokat, nem sokat tudnak a nyugdíjrendszerekről. Azt gondolom, hogy még további erőfeszítésekre lenne szükség, ami a nyugdíjjal kapcsolatos figyelemfelkeltő kampányokat illeti. Nos, ennyi lett volna az én bevezetőm, és miután a szociális partnereket is meghallgattuk, nagyon örülök neki, hogyha további célzottabb kérdéseket feltehetek majd nekik. Köszönöm. Uh, Köszönöm, és akkor most megadom a szót a szociális partnereknek, Rebecca Smithnek először a Business Europe képviseletében. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönetet mondok a, a Foglalkoztatási Bizottságnak, hogy lehetőséget kaptunk arra, hogy itt elmondhatjuk a véleményünket. Tehát nagyon örülök, hogy elmondhatjuk a véleményünket, és szeretnék némi betekintést adni az álláspontunkba, hiszen elég rövid idő áll rendelkezésünkre. Először is szeretnék három területhez viszonyozni. Egyrészt a nyugdíjrendszerek reformjának szükségességére tagállami szinten bizonyos reformokra már sor került, de biztosak vagyunk abban, hogy a tagállami szinten további reformokra van szükség a nyugdíjrendszerek stabilizálása érdekében, és az EU-nak itt bátorítani kell a tagállamokat ebbe az irányba, tehát csökkenteni természetesen az államháztartás eladósodottságát, erre felhasználhatóak-e a nyugdíjrendszerek, vagy nem. A második megjegyzésem pedig a kiegészítő munkaerőpiac, a munkaerőpiacok kiegészítő reformja, intézkedések ebbe az irányba. Véleményem szerint az emberek az emberek hosszabb ideig meg fognak maradni a munkaerőpiacon, de ez az szükséges, hogy a vállalatok új munkahelyeket tudjanak létrehozni, különösen olyan munkahelyet, amely rendelkezésre állnak az idősebb munkavállalók részére. És a harmadik megjegyzésem az a zöld könyv másik felére vonatkozik, az a vállalati nyugdíjak kérdése tehát először is a reformkérdéssel foglalkoznék. Véleményünk szerint az EU kulcs prioritása az kell, hogy legyen, hogy a tagállamok kövessenek el mindent, hogy a nyugdíjrendszerek fenntartótósága biztosítva legyen, hogy a mert a jelenlegi rendszer egyszerűen fenntarthatatlan, hiszen folyamatosan nő a várható időtartam. Tehát szükség van arra, hogy minél tovább az emberek dolgozni tudjanak, illetőleg megfelelő munkahelyek álljanak rendelkezésre, tehát az az Európai Uniónak, illetve a tagállamoknak kell azt meghatározni, hogy mi legyen az a nettó jövedelem, amely elfogadható a, nyugdíjasok részére, tehát a korábbi jövedelmek 70%-a átlagos béreket figyelembe, és akik korábban keveset, alacsony bérűek voltak, azoknak 80%-os legyen ez az arány. Az EU-nak továbbiakban is támogatnia kell azokat a tagállamokat, amelyek az elmúlt hónapokban, években stabilizálni kívánták az államháztartást, és itt a bizottság bizonyos kitekintéseket e, kidolgozott, és ebből kiderült, hogy négy hogy 4,75 kal fog nőni a nyugdíjakra fordított kiadások a következő évtizedekben egészen 2060-ig. Tehát ezt az államháztartásból finanszírozni kell. Na most akkor foglalkoznék még a munkaerőpiac reformjával, hiszen egyre hosszabb ideig élnek az emberek és dolgoznak tehát a, a férfiak 14-21 évet töltenek nyugdíjba, a nők 21-28 évet, és Éppen ezért úgy gondoljuk, hogy teljesen normális dolog az, hogy az emberek hosszabb ideig maradnak meg a munkaerőpiacon. A másik lehetőség természetesen az, hogy alacsonyabbak a nyugdíjak, vagy magasabb a járulékok, illetve úgy gondoljuk, hogy ez nem egy megfelelő fenntartható megoldás, hogy folyamatosan növeljük az öregségi nyugdíjkorhatárt. Egy további intézkedésekre van szükség a tagállamok részéről. Egy dolog megemelni az öregségi nyugdíjkorhatárt, de vannak további lehetőségek is, amelyek a tagállamok élhetnek, természetesen a különféle nemzeti előfeltételek figyelembevételével. Ahogy már mondtam, nagyon fontosak a munkaerőpiaci intézkedések, 10%-os a munkanélküliség az EU-ban jelennek, és hogyha megnézzük a kirovó felosztó rendszert, ez is elég jelentős nehézségeket okoz a jelenleg, hogy fenntartható legyen mi úgy gondoljuk, hogy szükség van a munkahelyek fenntartására, különösen olyan módon, hogy a munkaerőpiac hatékonyan és rugalmasan tudjon működni, hiszen ismerjük a különféle rugalmas nyugdíjazási rendszereket az egyes tagállamok vonatkozásában. És most még nagyon röviden szeretnék foglalkozni a vállalati nyugdíjak kérdésével először is, ami az irányelvet illeti, nem hisszük, hogy ez az irányelv jelenleg megfelelő, természetesen van a határokon átnyúló nyugdíjak kérdése, és úgy látjuk, hogy a bizottság ebben a vonatkozásban már most gondolkodik az irányelv módosításában. Egyelőre az egyes intézmények és érintett szervezetek még nem válaszoltak erre a zöld könyvre, de mindesetre elindult a gondolkodás abba az irányba, hogy módosítsák az irányelvet. A Business Europe támogatja a mobilitást, a munkaerőpiacot, ez egy nagyon fontos válasz a globalizációra, tehát a munkaerőpiacnak dinamikusnak kell lennie, habár a tapasztalatok azt mutatják, hogy inkább a jövőbeni nyugdíjakra lesz ez kihatással, és ez már még kevéssé a megszerzett nyugdíjakra, a zöld könyv további ötletekkel szolgál arra, hogy hogyan lehet a mobilitást növelni, mi legyen a helyzet a vállalati nyugdíjak mobilitásával, és ezek rendkívül nagyra törő tervek, hiszen rendkívül eltérőek az egyes tagállami rendszerek de minden esetre szükség van arra, hogy az egyes tagállami nyomonkövető rendszerek ebbe a munkába be tudjanak kapcsolódni. Tehát e, ez derült ki a Monti féle jelentésből is, amely 28 különféle rendszerben gondolkozik a vállalati nyugdíjakban, és számunkra nagyon fontos az, hogy elkerüljük azt a helyzetet, hogy a 27 nemzeti rendszer úgymond aláaknázásra kerüljön, hiszen itt látjuk a napi gyakorlatot, és szükség van arra, hogy ezt a rendszert tovább tudjuk fejleszteni. Természetesen a, a munkáltatók elkötelezettek a fenntartható vállalati nyugdíjakban, és ebben a jövőbeni munkavállalók is értékeltek, tehát ez egy rendkívül fontos kérdés és a munkáltató sok esetben a kollektív szerződésben is szabályozza a vállalati nyugdíj kérdését. Úgy gondoljuk, hogy a több pilléres nyugdíjrendszert az pozitív módon kell megutalni, de hogy a tagállamok döntenek ebben a kérdésben. De természetesen fontosnak tartjuk azt is, hogy diversifikáljuk a nyugdíjrendszer bevételi forrásait annak érdekében, hogy a rendszer stabil legyen és fenntartható. Abban is hiszünk, hogy némi dihotómia figyelhető meg abban, hiszen a bizottság egyre, egyre nagyobb hangsúlyt ad a jól finanszírozott nyugdíjrendszerre, de látjuk azt, hogy maga a magas munkanélküliség is súlyos nyomást gyakorol a nyugdíjrendszere, tehát ezekről a problémákról sem szabad megfeledkezni. Ami pedig specifikus kérdéseket illeti, itt nem akarok annyira elmélyülni a részletekben, mert annyi időnk nincsen, de a bizottság javaslatot tett tovább korábbi nyugdíj, vállalati nyugdíjrendszereket érintő szabályozásokra, például a csődeljárásokban mi legyen a helyzet akkor a nyugdíjak, a vállalati nyugdíjakkal, illetőleg hogyha a nyugdíj alapok finanszírozottsága kerül veszélybe, akkor az ott befizetők hogyan tudnak ebben a helyzetben jól kijönni még egy utolsó megjegyzést szeretnék elmondani, amelyre az EU véleményem szerint nagy befolyással lehet ez az információ megadása. Teljesen világos az, hogy talán kevés tudás, kevés információ áll rendelkezésre a tagállami szinten tehát a polgárok informálása és oktatása vonatkozásában, hogy megértsék azt, hogy hogyan működik a nyugdíjrendszer, hogy milyen lehetőségeik vannak, illetve fogalmuk legyen arról, hogy milyen jövedelemmel rendelkeznek majd nyugdíjas korukba. Úgy gondolom, hogy ezt, ezeket az információkat nemzeti szinten kell megadni, de az EU-nak van szerepe abban, hogy bátorítsa a tagállamokat arra, hogy további információkat adjon a polgárai részére amennyire természetesen jól közérthető formában, tehát támogatást kapjanak a tagállamok abban, hogy megfelelően ön biztosíthassák a, a, az állampolgárok a közvéleménye hozzájárulását ezekhez az információkhoz. És köszönöm a figyelmet, és hogyha további kérdéseik lennének, akkor szívesen állok rendelkezésre. Köszönöm. Andri Lóder az ETUK részéről kap most szót. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm, elnök asszony. És köszönjük a szakbizottságnak is, hogy meghívták a szociális partnereket, és felkérték, hogy mondják el a véleményüket. És az Európai Szakszervezetek Szövetségét is meghívták, akiket én most itt képviselek. Nem szeretnék technikai részletben válaszolni a szakbizottság által felvetett technikai kérdésekre. Szeretnék néhány észrevételt tenni és pontosítanám, hogy amit én ma elmondok, ezt az Európai Szakszervezetek Szövetsége, az ETUK már validálta, hiszen a mi végrehajtó bizottságunk, a döntéshozó szervünk már validálta az általam elmondottakat, és a következtetéseinket a szakbizottságnak el is fogom juttatni, amennyiben ezt kérik. Az első kérdés, amire szeretnék részletesebben kitérni az etok részéről, a demográfiai vitával kapcsolatos. Tény, hogy gyakran, hát ö, szerencsés módon egyre tovább élnek az emberek, ez nem új dolog. Azzal ellentétben, amit gondolhatnánk, a tagállamok nem várták meg mondjuk a tegnap estét azért, hogy a, reform, hogy a nyugdíjrendszereiket megreformálják, fokozatosan és rendszeresen végeztek reformokat a nyugdíjrendszereiken. De ami a demográfiai változást és a társadalom előregedését illeti, nem szabad azért ezt túlságosan hangsúlyozni, hiszen az egyik nagyon fontos arány a nyugdíjrendszer szempontjából az a gazdasági függőségi arány. Azaz az, hogy hány férfi és nő, fiatal vagy kevésbé fiatal dolgozik, milyen minőségű a munkahelyük, és milyen minőségű a jövedelmük. Ugyanis a társadalombiztosítási rendszerek és a nyugdíjrendszerek finanszírozása nagy részben attól függ, hogy mennyi a munka, és mennyi a keresete a dolgozóknak. Ezért kezeljük mi kiemelt kérdésként a munkahelyek minőségét és a keresetek, a jövedelmek minőségét, hiszen ez egy nagyon fontos pénzügyi húzóerő. Ugyanakkor a munkát nem lehet csak úgy elrendelni. Nem mondhatjuk azt, hogy dolgozzunk többet, dolgozzunk tovább. Ehhez munkahelyekre van szükség, és ez azt jelenti, hogy kettős felelősség állít fenn. Egyrészt a munkaadóknak van ebben felelősségük, természetesen, hiszen ez az ő felelősségük is, és a tagállamok felelőssége is mindez, amennyiben a fejlesztési és a területfejlesztési politikájukat nekik is végre kell hajtaniuk. Hogyha nincsen ö, lakás, hogyha nincsen oktatási rendszer, akkor ez ö, negatívan befolyásolja a munkahelyteremtést és a munkahelyekhez való hozzáférést. Számunkra ezzel nem feltétlenül az a probléma, hogy toljuk ki a nyugdíjkorhatárt, hiszen ha ma a nyugdíjkorhatárt kitoljuk, az mit is jelent? Az azt jelenti, hogy egy transfert fogunk elindítani a nyugdíjrendszerből, átrakjuk ezt a munkanélküliek rendszerébe, ezt a hiányt. Tehát kevesebben lesznek nyugdíjasok, többen lesznek munkanélküliek. A barcelonai csúcson elhangzott tíz évvel ezelőtt, és továbbra is ezt mondják, hogy meg kell feleltetni a valós ö, nyugdíjazási időt a legális nyugdíjkorhatárral. És ez lesz az első szakasz, és utána majd meglátjuk, hogy hogyan járunk el. De ez rendkívül fontos elem. A második kérdés, amire szeretnék röviden kitérni, a következő. Itt az új jogszabályokra és a már meglévő jogszabályokra szeretnék kitérni. Egyértelmű, hogy az Európai Szakszervezeti Szövetség számára az Európai Uniónak nincsen hatásköre azzal kapcsolatban, hogy a társadalombiztosítási rendszerekben, tehát a nyugdíjrendszerekben bármilyen európai szintű rendelkezéseket hozzon. Tehát nem európai szinten kell bevezetni a nyugdíjkorhatárt, nem az uniónak kell megmondani, hogy a tagállamok hogyan szervezik meg a nyugdíjrendszerüket, és nem az Európai Unió finanszírozza ezeket. Ez egyértelmű. De a foglalkoztatási nyugdíjrendszerekben, a magánnyugdíjrendszerekben valóban az Európai Uniónak vannak hatáskörei, ezt többször már bizonyította is. Egyebek között az egyik első alkalom akkor volt, amikor 98-ban a 98 per 49-es irányelvben a foglalkoztatásból élők nyugdíj alapjának a védelmével kapcsolatban az irányelv meghatározza a jogok megtartásának az elvét, de nem beszél arról, hogy hogyan lehet ezen ezen jogokat felértékelni. Mi az etuknál azt támogatjuk, hogy ezen irányelven javítani kell. Az első lépés megtörtént, ez rendkívül jó volt, de önmagában ez nem kielégítő. Hasonlóképpen az az irányelv, a 2008-as per 94 amely a dolgozóknak a helyzetét tárgyalja, amikor <clears throat> nem tud anyagi kötelezettségének eleget tenni a munkadó. Nem minden jogról szól. Hát lehet az EU bírósághoz fordulni, de ö, csak a jogok 30%-ára, a kötelességek 30%-ára terjed ki ez. Egyetértek a Business europe abban, amikor a szakmai nyugdíjintézetek felügyeletéről van szó. Értékelni kell, hogy hogyan alkalmazzák ezt az irányelvet, és meg kell vizsgálni, hogy hogyan lehet ezt fejleszteni. Harmadik pont, röviden, ha szabad, hogyan fejlődnek a magánnyugdíjrendszerek. A zöld könyvben fatálisként jelenik meg, hogy a nyugdíj csökkenni fog. Hát én a kávézatban nem tudok olvasni, szerintem ez nem automatikus. A kiegészítő nyugdíjrendszerek helyzete romlott eddig garancia volt, és megvolt, hogy kötelező adott időszakon belül a nyugdíj folyósítása, most ez megváltozott. Kollektív felelősség volt, most egyéni felelősség van. Ráadásul pénzügyi piacokra léptek be a nyugdíjpénztárak, és ez kockázatot jelent. Hogyha ez így megy tovább, akkor van kockázat, látjuk is a jövőbeli nyugdíjak tekintetében. De a tendenciát meg lehet fordítani például eme rendszerek fizetőképességét illeti. A Business Europa legalább ebben egyetértek, ezt aláhúznám, a fizetőképességi fizető képesség a rövid távú kötelezettségeknél nem megfelelő, mert itt a nyugdíjnál nagyon hosszú távról van szó, és el kell gondolkozni olyan intézkedésen, ami hosszú távon javítja a helyzetet, de nem szabad nehezebbé tenni, súlyosabbá tenni a befizetések rendszerét, azaz nem szabad befizetéseket kötelezően növelni. Elnök mondja, nem szeretnék nagyon hosszan szólni, szeretném összefoglalni hozzászólásomat eme nagyon fontos ponttal kapcsolatban. Mégpedig, milyen minőségű a munkalkalom? Nem csak az idősek számára, ahogy szomszéd nő mondta, hanem a fiataloké is a bevezetőben hallottunk egy megjegyzést, teljesen egyet tudok érteni. Paradoxon van. Egyre később jutunk be a munkaerőpiacra, és egyre korábban kerülünk ki belőle. Bevándorolt belga dolgozó vagyok, de francia származás, egy francia közmondást, szólást említenék. Két végéről égetjük a gyertyát itt meg kell folytani a tendenciát. Köszönöm szépen, elnök asszony! Thank you very much. Uh, Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, és akkor most átadnám a szót. Liven az... Köszönöm szépen, asszonyom! kollégáinkhoz hasonlóan mi is abban az irányba dolgozunk, hogy a álláspontjunkat véglegesítsük, és nagyon sok hasonlóságot fedezünk fel a véleményünk, a, a, a mi véleményünk és a Business Europe, illetőleg az Európai Szakszervezeti Szövetség részéről. Azt hiszem, hogy nagyon időszerű ez a kérdés, nem csak európai szinten, hanem tagállami szinten, hiszen egyre inkább egy gazdasági válsággal szembes, szembesülünk, és szükségünk van arra, hogy fenntarthatóvá és biztonságosá tegyük az, a nyugdíjrendszereket. Szeretnék, ki, szeretnék a zöld könyv két, szempont, két kérdésével foglalkozni. Az első megjegyzés ő ugyebár úgy szól, hogy a nyugdíjrendszerek azok maradjanak meg a tagállamok hatáskörébe ők határozzák ezt meg. Mi látunk természetesen szerepet az Európai Uniónak különféle tanácsadásba, illetőleg iránymutatások kidolgozásába, de különösen, hogyha megnézzük a nyugdíjrendszereket, illetőleg, hogy mekkora jövedelemmel rendelkezhessenek a nyugdíjasok, itt nem látunk szerepet az Európai Uniónak, nem az Európai Uniónak a feladata az, hogy, e, hogy európai szintű öregségi nyugdíjkorhatárt határozzon meg tehát mi támogatjuk a több pilléres megközelítést, de úgy gondolom, hogy a tagállamoknak kellene megadni azt a jogot, hogy elhatározzák, hogy hogyan akarják bevezetni ezt a több pilléres rendszert. Na most, ami az erős együttműködést illeti, a gazdasági bizottság és az a Szociális Bizottság között. Úgy gondoljuk, hogy szükség van egy jobb együttműködésre a két szakbizottság között, hiszen a nyugdíjak és a gazdaság messze menően egy, összefüggenek egymással, tehát csak egy fenntartható nyugdíjrendszer eh, működik egy fenntartható gazdasággal együtt eh, tehát ezt úgy gondoljuk, hogy egy nagyon fontos kérdés, illetve megemlítésre került a stabilitási és növekedési paktum, amelynek lényeges szerepe van a jó gazdasági fejlődés fenntartásában. Na most, ami a öregségi nyugdíjkorhatát illeti, tehát tovább dolgozunk, hosszabb ideig dolgozunk. A kollégám a Európai Szakszervezeti Szövetség részéről elmondta, hogy növeke, növelni kell valószínűleg a tényleges nyugdíjba vonulás idejét, illetőleg a a magát az öregségi nyugdíjkorhatát. Na most ebből a szempontból bizonyos reformokra van szükség a munkaerőpiaci reformokra, hogy a, hogy a munkaerőpiacok azok rugalmasabban tudjanak reagálni, hiszen a koregedményes nyugdíjrendszerekkel a korábban bizonyos helyeken visszaéltek, és ez ellen fel kell lépni. Tehát fent kell tartani a munkahelyeket, ez a legfontosabb mondani valóm. És még egyszer szeretném elmondani, hogy alkalmazzuk a szubszidaritás elvét, és az EU szint az pedig csak iránymutatási feladatokkal rendelkezik. Tehát nem látunk jelenleg szükségét arra, hogy a, hogy a direkt, hogy az irányelvet módosítsák. Természetesen az irányelvnek vannak bizonyos hiányosságai, először ezekkel kell foglalkozni, és ezt követően kell a megoldásokban gondolkodnunk. Messze menően támogatjuk az Európán belüli munkavállalás szabadságát, mobilitását, viszont úgy gondoljuk, hogy a kiegészítő nyugdíjjogok határokon átnyúló jellege egy olyan kérdés, amely mindenképpen a pénzügyi szabályozások és a pénzügyi akadályok leküzdésének kategóriába tartozik, ahol, ahol, ami pedig a fizetőképességet illeti mi nem látunk további szükségét annak, hogy európai szinten további fizetőképességi vagy csődeljárási szabályokban gondolkodjunk. Szükség van itt az európai szakpolitikák koordinálására, és nem látunk szükségét annak, hogy minimális információs határokat szabályozunk, határozzunk meg, de úgy gondoljuk, hogy ennél sokkal fontosabb, hogy világosan, egyértelműen egyértelműen, közérthetően fogalmazzák meg ezeket az információkat, mert ez nem mindig jellemző az információkra, ha kapunk információkat. Na most, ami a szakpolitikák közötti politikák koordinációját illeti, szükség van ismételten a szubszidiás elvének alkalmazására. Úgy gondoljuk, hogy nagyon hasznos lenne egy közös platform kialakítására, különös tekintettel arra, hogy ez hasznosíthatná azokat az információkat, amelyek az európai szintű nyugdíjrendszerekkel kapcsolatosan rendelkezésre állnak. Köszönöm szépen, mondja elnök asszony, és Eurocard részéről Párjó kollégának adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen a meghívást. Az e, Európai Energiaügyi Dolgozók Szakszervezete egyetért az Európai Unió bizottságával, hogy fenntartható és biztonságos nyugdíjrendszerre van szükség, valamint azzal, hogy meg kell az európai nyugdíjrendszernek a keretét alkotni. Nemzeti helyzetek vannak, és ezek igen bonyolultak, nagyon nehéz ezeket egy keretbe illeszteni. Talán inkább egy metódust, egy módszert lehetne megállapítani egyeztetéssel az Európai Parlament, a Bizottság és a Tanács között. Arra szeretnék kiukadni, hogy annak ellenére, hogy az EU erőfeszítéseket tesz a ö, foglalkoztatási aránya az 55 és 64 éves közti korosztálynak még nagyon alacsony Európában. Mielőtt elgondolkoznánk a nyugdíjkorhatáron, azon kell lenne dolgoznunk intenzíven, hogyan tudjuk növelni, hogyan tudjuk meghosszabbítani a szakmai karriert. Információink szerint ez a negatív vonás, amely jelen van, feltétlenül Európában. És ugyanaz a helyzet általában is az energiaszektorban. Egyes esetekben Azért, mert az idősebb menedzserek képzettebbek, és ö, többe kerülnek. Ezért a ö, munkáltatók ö, megpróbálják ezt a karriert ö, minél korábban leállítani, és fiatalabbakat ö, felvenni. Szeretném aláhúzni, hogy a nemek közti egyensúly is problémát jelent. Egyfajta törés van a nők karrierjében eme korban, 55 és 64 között. A metodus lényege az lenne, hogyan lehet lehet minden területet bevonni, hogy ezeket a problémákat ö, megoldjuk, mielőtt a nyugdíjkorhatáról beszélnénk. Ezért fontos, amit ö, kollégáim előttem elmondtak a Business Europe nevében, Itt egy munkaerőpiaci problémáról van szó. Aláhúzom a módszert. Az EU nem tudta, nem tud dönteni a tagállamok helyett, de nem is tud dönteni három párti, három oldalú tárgyalások nélkül. Az EU álláspontja egy gondolat körül, egy gondolat körül kell mozogjon a szociális dialógus. Az európai szintet a nemzeti szintekkel keverni kellene, hogy meg tudjuk oldani a problémát. A, tehát tárgyalások szükségesek a munkaerőpiacról, az olyan problémákról, mint az élethosszig tartó tanulás, az EU 2020-as stratégiája. A munkaidő irányelv szintén átdolgozandó legyen lehetőség arra, hogy a napi munkaidő csökkenjen a karrier vége felé. Ez megoldás lenne a meghosszabbított karrier érdekében. Még két megjegyzés. El fogjuk küldeni írásban hozzászólásunkat ez egy részletes dokumentum lesz, de most szóban még két konkrétumot mondanék. Az EU nem ö, tudod dönteni a tagállamok helyett, nem is fog tudni, de talán lehetővé kell tegye ö, ö, hogy a ö, nyugdíjak ö, át helyezésének adómentességét biztosítsa. És ez a menedzserek körében különösen fontos. És ez fontos a dolgozók mobilitása szempontjából az EU-n belül, illetve az EU-n kívüli állampolgárok tekintetében is. Köszönöm szépen! Köszönöm eh, szépen. Andrea Zimmermann eh, a CIC nevében. Also to the committee for... Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm a bizottságnak is a lehetőséget, hogy bemutathatjuk álláspontunkat. Talán kezdeném bevezető megjegyzésekkel a menedzserek helyzetével kapcsolatban a nyugdíjrendszerekben. A menedzserek vonatkozásában az első, rend, első pillérnél az ő helyzetük eléggé nehéz, hiszen a menedzserek messze menően függenek abba, attól, hogy a állami, illetőleg a magányugdíjrendszerek működőképesek legyenek. A megfelelő nyugellátás biztosítására a legkülönfélébb módszerek között fizetik a járulékokat, és éppen ezért mi támogatjuk azt az elképzelést, hogy összhangba hozzuk a nyugdíjrendszereket az általános politikai elvárásokkal, ami a megfelelőséget, illetőleg a fenntarthatóságot illeti, hiszen tudjuk és ismerjük azt, hogy van egy nyílt koordinációs tevékenységre lehetőség. Ezen túlmenően azt is nagyon támogatnánk, hogyha ezt a két célkitűzést kiegészülne a biztonság célkitűzésével, különös tekintettel a vállalati nyugdíjrendszerekre, hiszen látjuk azt, hogy ami megkülönbözteti a vállalati nyugdíjt a magánnyugdíjtól, éppen az, hogy ott a munkavállaló vállalja a teljes befektetési kockázatot. Most, ami a megfelelőséget illeti, és annak gyakorlati megvalósítását, és ezt korábban szólók többször is megemlítették, hogy mi, le, mi legyen egyáltalán a megfelelő nyugdíj, hogy ez, ez a tagállamok hatáskörébe tartozzon-e, de nagyon fontos, hogy a megfelelő nyugdíjak csak mind a három pillérből jöhet ki, és nem csak az első pilléres rendszernek lehet ez az eredménye. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy megfelelő pénzügyi szabályozások szülessenek, illetőleg a pénzügyi szervezetek felügyeletére is egységes szabályozás szülessen. Tudjuk, hogy különféle rendszerek léteznek, ezeket eltérő módon tekintik és értékelik, de mindaddig, amíg a vállalati nyugdíjak és a magánnyugdíjak nem ugyanazon kockázatot viselik, addig nem lehet ezt az egységes felügyeletet biztosítani. Tehát bármilyen típusú harmonizáció, ami meghaladja ezt a szintet, ezt a CEC e perspektíva szempontjából nem szükséges, és nem is üdvözlendő sokkal inkább abban reménykedünk, hogy európai szintű megközelítés születik, és reméljük, hogy fennmarad a sokszínűség a nyugdíjrendszerek vonatkozásában, ami a, fenntart, ami a sokszínűséget illeti, természetesen elismerjük a tagállamok illetékességét a nyugdíjrendszerekben, és ez tartalmazza a zöld könyv is, de nagyon üdvözöljük az ott található tisztázási igényt is. Másodszorban azt szeretném elmondani, hogy az európai törvényalkotónak foglalkozniuk kell a vállalati nyugdíjrendszerek és a magánnyugdíjrendszerek közötti különbséggel. Tehát ez nem csak egy retorikai kérdés, hanem ez két különféle pillér, amelynek megvannak a maga erősségei és gyengeségei, éppen ezért a harmonizációnak nem szabad azra kitérnie, hogy az első, második, illetőleg a harmadik pillért hosszú távon egyesítsék, mert ez mindenképpen károsan hatna ki a nyugdíjak biztonságára. Ezt szeretném tisztán, e, tisztázni azt, amit idáig elmondtam, méghozzá két példa segítségével olyan ügyek, amelyek gyakorla, gyakorta szerepelnek napirenden, tehát a nyugdíjak transferabilitásáról van szó, illetőleg, hogy az EU arra bátorítja a tagállamokat, hogy csökkentsék ezeket a túl magas akadályokat. Nem látjuk annak lehetőségét, hogy ezeket az akadályokat oly módon csökkentsük, hogy ez ne veszélyeztesse a vállalati nyugdíjak rendszerét, és megemlítésre került itt a felügyeleti rendszer, tehát a fizetőképességgel kapcsolatos követelmények, tehát ezt folyamatosan nyomon kell követni, tehát hogy magából a vállalati nyugdíjrendszerből milyen kockázatok származnak, mik ezek a kockázatok a magányugdíjrendszerek vonatkozásában, és itt rugalmas szabályozási megoldások, megoldásokat, de ne uniformizált standardok szülessenek. Köszönöm szépen, ez valóban nagyon hasznos volt. Most meg visszatérünk majd erre, amikor további kommentárok hangzottak el. Először halljuk Szerkász urat. Köszönöm szépen, hogy a vendégeink megjelentek és szóltak hozzánk. Néhány kommentár. Én magam is sok éven keresztül sokat foglalkoztam ezzel a problematikával az a saját hazámban, és arról tudok beszámolni, ami Spanyolországban történt. Nos, mi a szerepe Európának? Meg vagyok rá győződve, hogy Európa szerepe ö, lényeges. Meg vagyok győződve, hogy nincs elég eszközünk ahhoz, hogy ez a vita valójában elérje azt a szintet, amelyet megérdemel. Hogyha megoldást akarunk találni, mégpedig jót akkor mind a 27 tagállamban szükséges ez. Több országban most rövidtávú politikai csata van a nyugdíjrendszer megváltoztatására. Hosszú távra kell kinyitni ezt a víziót, nem a következő választásokra vagy a következő nemzedékre kell koncentrálni. Európa nyugodtabb állapotot kell létrehozzon nem szabad ilyen terrorizáltan foglalkozni a kérdéssel. Ezt EU szinten sikerül megtenni. Külön-külön nem. Az EU racionalitást tud hozni a vitába. Nagyon gazdag a nyugdíjrendszerek története Európában. Először is azt szeretném elmondani, elnök asszony, hogy gyakran megfeledkezünk hogy arról, hogy milyen problémáink lennének, hogyha nem lenne nyugdíjrendszer Európában. Milyen problémák lesznek, hogyha nyugdíjrendszert megszüntetjük, vagy gyengítjük. Ó, óriási probléma volt. Az első pillért nem véletlenül hozták létre, hanem azért, mert sok-sok idős személy, szeniorok, betegek, ö, illetve handicappel élők, ö, akiknek a léteit különben fenyegettük volna. Hogyha ö, a ö, közféra ö, van megszűnne ez a rendszer, akkor a múltba térnénk vissza. nyugodt légkör kell. A nyugdíj feltétlenül szükséges rendszer Európában. A költségvetési kihatása jelentős. Riának igaza van, de szintén nagyon fontos a fenntarthatóság. Mi a tétét? Maga a társadalmunk. Az a társadalom, amely a szeniorokat, az árvákat, a betegeket nem tartja, hiszen az nem egy méltó társadalom. Az európai társadalomban az emberi méltóságnak feltétele a nyugdíj. A gazdaságról beszélünk, igen, ez fontos része a reformnak, de a társadalmi igazságosság és az európai polgárság a két alapja ennek a rendszernek. Ne felejtjük el, hogy ezen keretek között szigorúnak kell lenni nem szabad hentesként eljárni, hanem sebészként. Nagyon finoman. Akár tetszik, akár nem, több pénzt kell fordítanunk a nyugdíjakra. Hogyha kétszer több az idős, akkor meg kell vagy megfelezzük a költség, az egy főre jutó nyugdíjat, vagy megduplázzuk a költségvetést. Esetleg vegetatív populációra van szükségünk hogyha Európa öregszik, akkor nem szabad megbotránkozni azon, hogy többet kell költeni, hanem el kell, meg kell találni az új forrásokat, hiszen egy társadalmi szükségszerűség. Nem lehet elfogadni, hogyha a hajón nagyon sokan vannak, akkor úgy mentjük meg, hogy az időseket, az árvákat, a betegeket, az özvegyeket kidobjuk. Nem, akkor nagyobb hajó kell, hosszabb hajó kell a, az erőfeszítésünk felét arra szenteljük, hogy növeljük a bevételeket, nem csak arra, hogy csökkentsük a kiadásokat. Ezért élhető Európa. Tény, egyetértek, szükség van egyfajta manőverezési lehetőségre, és hogy a nők részt vegyenek. Nem csak jogkérdés, hanem szükségünk is van rá. A szenioroknak nem csak azért kell dolgozunk, mert ez jog, hanem szükség. Ugyanez a bevándorlókkal. Emberi lények, és szükségünk is van rájunk, mert öregszik a társadalom. Nos, hölgyeim és uraim, amikor a szeniorokról, a nőkről, a bevándorlókról beszélünk, Nos, mondjuk ki, hogy szükségünk van rájunk, hogy kifizessük a nyugdíjakat. Amikor a munkanap hosszáról beszélünk, a munkaidő hosszáról beszélünk, a nők, a, az idősek hogyan tudnak egy rugalmatlan világ, munka világába beilleszkedni, hogyha ez a családi élete nem egyeztethető össze. A be vándorlók is jussanak hozzá a társadalombiztosítási rendszerhez. Legyünk koherensek. Nem egyszerű eszközökről van szó. Elég bonyolultak, akár csak a mi társadalmunk. Egyesek azt mondják, hogy vannak nagyon egyszerű megoldások nem tudom. Én megbízom az előadónkban, meg vagyok rá győződve, hogy holisztikus megközelítés fog az Európai Parlament követni. Nem csak bevétel kérdése, sokkal többről van szó, remélem figyelme Mrs. Moran, followed by Mrs. Con- Morán asszony, majd pedig Kanyérusz képviselő. Köszönöm, elnök asszony. Először is Szeretném megköszönni az előadónknak a munkáját, aki már sok éve foglalkozik a parlamentben ezen kérdésekkel, nagyon jól ismeri ezen területet, és sikerült átadnia a tudását, a hozzáértését, és azt is, hogy hogyan kell súlyozni itt a kérdéseket. Erre mindenképpen minnyájunknak szükségünk van, amikor ezzel a kérdéssel foglalkozunk. És köszönet az összes hozzászólónak, aki elmondta a saját elemzését. Azt gondolom, hogy ez így rendkívül jó. Így tudunk előrelépni a nyugdíj kérdésében, ha meghallgatjuk a különböző álláspontokat, a különböző elemzéseket a szakszervezetek, a Business Europe és az összes hozzászóló részéről. Szükségünk van erre a sokszínűségre ahhoz, hogy előre tudjunk lépni. Alexandros Szerkesszel egyetértek, amikor azt mondja, hogy erről a problémáról nem lehet most egyből politikai vitát nyitni. Látom, hogy mi történik jelenleg Franciaországban. És azt gondolom, hogy ma, amikor mindenki egyetért abban, hogy a nyugdíjrendszereket meg kell reformálni, mégpedig fenntartható, hosszú távú módon, tehát azt kell elérni, hogy ezen nyugdíjrendszerek a jövőben is fennmaradjanak. Most tehát elképzelhetetlen, hogy egy ilyen komoly, ilyen súlyos problémát a társadalom filozófiai és gazdasági megközelítésével kapcsolatban arra használjuk fel, hogy a helyi vagy az éppen jelenlegi politikai célokra használjuk fel. Éppen az itt a lényeg, hogy a különböző rendszerek ütköztetésében a 27 tagállammal kapcsolatban ezen megoldások ötleteket nyújthassanak, mert így sikerül kilépni a tényleges mostani és konjunkturális jelenlegi gazdasági kérdésekhez kapcsolódó helyzetből, és ezért gondolom, hogy rendkívül érdekes Ria Menüiten tervezete. Azt gondolom, hogy ez a jelenlegi vita ez egyfajta filozófiát, egyfajta gazdasági megközelítést és a társadalom mélyebb változásait is tükrözi. Ami a mi filozófiánkat illeti, ez a szolidaritás filozófiája. Az a célunk, hogy a nyugdíjrendszer szolidáris legyen, a generációk, a nemzedékek közötti összetartást tükrözze, és ez utána megmutatkozzon a gazdaságban is. Ami a gazdaságot illeti, nagyon fontos az, hogy nem elég megelégedni azzal, hogy egyre, kev, egyre később kerülnek a munkaerőpiacra a fiatalok, és hogy ugyanakkor egyre korábban nyugdíjazzák az embereket. Túlságosan lerövidítettük a az aktív munkaidőt, tehát azt az időszakot, amikor a személyek az ország javaiba befizetnek, vagy ehhez hozzájárulnak. Tudom, hogy Thomas Mann is nagyon jól ismeri a szeniorok, az idősök foglalkoztatásának a kérdését. Nem szabad elkülöníteni a szeniorok foglalkoztatását és a nyugdíjkérdést. Ebben a gazdasági helyzetben azt is tudnunk kell, hogy most a gazdasági válság kellős közepén vagyunk és a tagállamok által hozott döntésekben mindig felmerül a költségvetési probléma, és az egyes tagállamok gazdasági nehézségei megmutatkoznak abban, hogy hogyan kezeljük a nyugdíjak kérdését. Azt gondolom, hogy ma azt kell elérnünk, hogy a lényegre szorítkoz, szorítkozzunk, hogy a szolidaritást tartsuk legfőbb célnak, ugyanakkor a ö, különböző nemzedékek foglalkoztatását megnézzük, és egyre sokszínűbbé, diverzebbé tegyük, és a különböző nyugdíjrendszereket is ö, sokszínűen kell meghagyni. Ria az öt pontban nagyon jól összefoglalta, hogy mi is itt a cél megfelelő jövedelmet kell biztosítani, amit a tagállamok határoznak meg, hogy ez micsoda pontosan. Meg kell könnyíteni az aktív életet és a munka és a nyugdíj közötti felosztást. Fel kell számolni az akadályokat a munka előtt az egyes tagállamokban, a munkanélküliség komoly probléma, ami a nyugdíjrendszereket is terheli, és természetesen meg kell menteni a nyugdíjrendszereket ezen komoly gazdasági válság idején, azáltal, hogy átláthatóbbá tesszük a rendszert, és minden egyes polgár láthassa, hogy a szolidáris rendszerben hogyan tud majd magának megfelelő, decens jövedelmet biztosítani. Természetesen a társadalom öregedése is kötelez erre minket, és a gazdasági válság miatt is kötelesek vagyunk másként felfogni és másként tőkésíteni a nyugdíjrendszerek, vagy rendszereket, vagy másként felosztani a nyugdíjbevételeket. Itt különböző rendszereket kell meghagyni egymás mellett. Ami a munkaerő mobilitását illeti, ez európai célkitűzés, ez is arra kötelez minket, hogy ebbe az irányba lépjünk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kannézen asszonynak adom meg a szót. Nagyra értékelem ezt a lehetőséget, hogy kicserélhetjük az álláspontunkat a szociális partnerekkel. Három kérdésem lenne a szociális partnerek felé. Az első, hogy hallgatva az önök hozzászólásait, azon kezdtem el gondolkodni, hogy a munkáltatók és a szakszervezetek mennyire jutottak abban, hogy egymással is beszéljenek erről a témáról. Mert az a benyomásom, hogy az álláspontjaik még mindig elég messze vannak egymástól. Ami a második és a harmadik kérdést illeti, tehát a nyugdíj korhatár, ezt mindenki megemlítette, és én egyetértelek azzal, hogy mindenképpen tenni kell ezzel kapcsolatban valamit, ez elkerülhetetlen és ez a kérdés mindig azzal függ össze, hogy megemeljük a nyugdíjkorhatárt. És senki nem beszél arról, hogy adott esetben azt határozzuk meg, hogy hány évig kell valakinek dolgoznia ahhoz, hogy nyugdíjjogosultságot szerezzen. Ez sokkal igazságosabb lenne olyan emberek számára, akiknek alacsonyabb a szakképzettsége, vagy nehéz fizikai munkát végeztek, akik korábban kezdtek el dolgozni, mint azok, akik felsőoktatásba mentek, és csak azt követően dolgoztak. Tehát meghatározhatnánk azok, azt a konkrét évek számát, amit szükséges megszerezni, mint szolgálati időt. Nos, bárhogyan is szervezzük a dolgot, mindenképpen véleményem szerint harcolnunk kell az a kor alapján történő diszkrimináció ellen. Nagyon sok ember, aki betöltötte az 45. életévét, nem tud dolgozni, nem kap munkát, mert a munkáltatók azt gondolják, hogy már nem produktívak, nem termelékenyek, és nagyon sok tanulmány rámutat arra, hogy a munkáltatók 80%-a azt mondja, hogy nem szívesen alkalmaz senkit, aki 40 évnél idősebb. Tehát a 40 év már ez a határ. Tehát akkor miért foglalkozunk azzal, hogy itt a korral, korral foglalkozunk, illetőleg sokkal inkább arra kéne törekedni, hogy a tagállamok, illetőleg a munkáltatók foglalkozzanak ezzel a kor kérdéssel, hiszen a kor alapján történő diszkrimináció egy súlyos probléma, és amíg a munkáltatói szövetségek nem foglalkoznak eleget a tagjaik magatartásának megváltoztatásával. Na most, hogyha itt tehát úgy gondolom, hogy nem egyedüli megoldás az, hogy folyamatosan növeljük a, az öregségi nyugdíjkorhatárt, de nincs elég munkahely a munkaerőpiacon ezen idősebb munkavállalók foglalkoztatása részére, tehát aki idáig nyugdíjat kapott volna, az most aztán munkanélküliségi ellátásban részesült. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, Liz! Én készítettem egy jelentést a Foglalkoztatási Bizottság részére, Generáció és Igazságosság, ez volt a címe, és a kollégák nagyon nagy sikerrel viszonyultak hozzá, és nagyon sok hoz, hozzászólást kaptam, és volt egy mini plenáris is ezzel a témával kapcsolatban. Ez egy nagyon jó alapot jelent, tehát megteremteni a tiszteletet az idősek és a fiatalok felé ez is ez a diszkrimináció, a kor alapján történő diszkrimináció egyszerűen elfogadhatatlan. Itt valami elmozdulást látok én, hiszen a vasárnapi újság, az Ontag Zeitung címlapján jelent meg az, hogy véget ért az ifjúsági kultusz időszaka. Ez egy nagyon jó dolog, tehát hogyan tudjuk elérni azt, hogy az idősebb korosztály is kaphasson munkalehetőséget, és éppen a szakmunkások vonatkozásában nincs alternatívája, hiszen ők rendelkeznek a megfelelő szaktudással, ami egy óriási értéket jelent. Tehát jobb, ha hozzászokunk ehhez a kérdéshez. Tehát nagyon sok intézménnyel folytatok levelezést ezzel kapcsolatban az itt képviseltekkel is, és megkérdezem tőlük, hogy hol vannak olyan munkahelyek, ahol fiatalok és idősek egy tímben, egy csapatban, egy projektben együtt tudnak működni, hogyan tudjuk közösen kiaknázni az ott rendelkezésre álló szaktudást és tapasztalatot. Nagyon örülök annak, hogy konkrét példákat kapok arra, hogy mi mindent lehetne módosítani. És más elsősorban, és ez a nyugdíjrendszerrel függ össze. Tehát azt akarjuk, hogy az idős, hogy a fiatalok később kerüljenek be a munkaerőpiacra, mert addig is szakképzésben részesülnek, és ilyen módon hosszú időn keresztül tudnak aktívak lenni. Tehát itt nem lehet elvágni a folyamatot. Tehát az emberek so- korábban sokkal fiatalabban léptek be a munkaerőpiacra, ennek részben szakképzési okai is voltak, de én tudom, hogy szükségem van egy tisztességes, hosszú ideig tartó, megfelelő szakképzettségre, hogy utána jó munkahelyet találjak. Tehát itt a folyamatot nem szabad elvágni. Tehát ez az alapvető kérdés, tehát a zöld könyv. Itt mindig kérdéseket hallunk de a kérdések feltevése mellett tennünk is kell valamit véleményem szerint, hogy itt nem európai illetékességekről van szó, és nem ezeket kérdőjelezzük meg minden egyes meghallgatásban kiderült, hogy a rendszereknek a tagállami illetékességben kell maradniuk. Ez így rendben is van, és hogyha ez általános, elfogad, általános elfogadottságnak örvendene, akkor én örülnék is ennek. Tehát a, de a tagállamoknál különféle elkez, elképzelések vannak. Nem akarunk egységes európai nyugdíjkorhatárt, és itt hosszasan már beszélgettünk, és akkor kollégám Franciaországból már rá is mutatott arra, de hát amikor olyan tagállamokban, Németországban például 65-ről 67-re akarják emelni a nyugdíjkorhatát, tehát nincs szükség arra, hogy mi, mi az az egységes jövedelem, amiben részesíteni kell a nyugdíjakat egyáltalán miért foglalkozik Európával, ez a, Európa ezzel a kérdéssel? Tehát, hogyha látom azt, hogy vannak olyan emberek, akik azt mondják, hogy egy, egyik tagállamban dolgozunk, másik országban élünk, tehát úgymond vándorolnak tagállamok között, ezek létszáma eléggé alacsony, és ez nem azzal függ össze, hogy különbözőek a nyugdíjrendszerek, hanem sokkal inkább azzal, hogy a tagállamok tartsák meg a saját önállóságukat ebben a vonatkozásban. Még szeretnék kitérni a vállalati nyugdíjakra továbbra is. Itt is óriási a különbsége. Ismerem a vitákat a nyugdíjak transferabilitásával kapcsolatban és a mi bizottságunkban és más bizottságokban is nagyon sokan nem tudták, hogy Németországnak miért van akkora sikere a vállalati nyugdíjrendszerrel. Azért van a siker, mert az embereket ilyen módon jutalmazzák azért, hogy megmaradtak egy cégnél tehát az vállalathoz való hűség itt egy nagyon fontos kritérium, és ezt is figyelembe kell venni, és ha ez nincs így, akkor nem fogunk elő, tudni előre lépni Európába, és ez lenne a legrosszabb verzió E, tehát rendben van, egyetértek, hogy Európa ötleteket adjon, iránymutatást adjon, szükség van a tapasztalatok cserére, szükségünk van arra, hogy megkapjuk az információkat az önök részéről, hogy, meg, hogy, hogy a tagállamok részéről is e, ilyen módon segítséget tudjunk adni, és az Európai Unió adjon támogatást ahhoz, hogy a különbségeket megfelelően tudjuk e, prezentálni, kommunikálni. Tehát világos, egyértelmű nyelven, ha nem olyan szakemberek nyelvén, akik, akiket más normális, kétköznapi emberek egyáltalán nem értenek meg. Azt hiszem, hogy ez teljesen világos. Maradjanak a kompetenciák a tagállamoknál, de nem mondjuk azt, hogy akkor most megint jön egy európai sajtharang, amit, mind, amit az egész kérdésre ráborítunk. Köszönöm. Köszönöm. Háken asszony, majd pedig Frigyelredő asszony. Köszönöm, asszony. Köszönöm, elnök asszony. Azt hiszem, hogy Thomas Mann, elnézést, azzal kezdeném, hogy köszönet az előadónak, kiváló munkát végzett, nagyon jó ötletnek tartom, hogy a szociális partnereket is meghívtuk, úgyhogy, és köszönöm az ő hozzászólásaikat is, hiszen ezzel kibővítjük az érveléseink listáját, és szélesebb körben közelítjük a kérdést, erre szükség van. Nos, visszatérnék ahhoz, amit Thomas Mann mondott, és ezt több más hozzászóló is elmondta, a szubszidiaritás elve, és hogy mi is az EU szerepe ebben a kérdésben. Azt gondolom, hogy itt két fontos dolog van. Az első, ami a nyílt koordinációs módszert illeti, egyetértek az előttem szólókkal, ami az kor és a megfeleltetés és a nyugdíjkorhatár kérdését illeti, ezt a tagállamokra kell bízni. Azt gondolom, hogy mind, a legtöbben egyetértünk ezen felvetett kérdésekkel. De ami a kérdést illeti, a stabilitási és növekedési paktumot, és hogy a, az euró stabilitása nyomása alatt hogyan lehet biztonságos európai nyugdíjrendszereket fenntartani. Sajnos nem voltam a, itt a stabilitási és gazdasági paktummal kapcsolatos vitán, de azt szeretném elmondani ezzel kapcsolatban, hogy Írországban, ahonnan én jövök, komoly problémáink vannak. Már-már lehetetlennek tartjuk, hogy a stabilitási és növekedési paktum kereteihez visszatérjünk 2014-re. Maga a paktum természetesen fontos a megfelelő állami költségvetés és pénzügyek szempontjából, de most nem akarom megnyitni ezt a vitát, hiszen tudom, hogy nem csak Írország van ilyen helyzetben. Most, ami a szociális partnereket illeti és az általuk felvetett kérdéseket, lenne több kérdésem hozzájuk. A Business Europe arról beszélt, hogy nincsen szükség arra, hogy felülvizsgáljuk az IRRP irányelvet. A bizottság jelenleg egyeztetést folytat és válaszokat keres. A kérdésem az, hogy ez az egyedüli oka annak, hogy önök azt gondolják, hogy nem kell felülvizsgálni ezt az irányelvet, csak azért, mert jelenleg ez a folyamat még folyamatban van, vagy azért, mert önök általában úgy gondolják, hogy erre nincsen szükség. A második az, hogy a nyugdíj jövedelmek forrásait diversifikálni kellene. Ezzel kapcsolatban önök mit gondolnak, mit gondolnak? Milyen más forrásokat lehetne bevonni a nyugdíjalapok finanszírozásába? És több hozzászólóhoz hasonlóan beszélt arról, hogy további fizetőképességi szabályokat kellene bevezetni. Többen azt mondták, hogy erre nincsen szükség. A kérdésem az, hogy rendszeresebben kellene -e EU szinten felügyelni a nyugdíjakat, milyen védzáradékokat lehetne az EU szintjén bevezetni, és a szociális partnerek hogyan vélekednek erről, mert erre mindenki utalt valamilyen formában. Ami az etukot illeti, az egyik megjegyzése még az elején az volt, hogy nem szabad túlságosan nagy súlyt adni a társadalmi előregedésnek, és ezzel nem tudom, hogy mennyiben lehet egyetérteni, hogyha megnézzük a számokat, 70 óta, 1970 óta a nyugdíjba menők száma megduplázódott. 2012-től az aktív személyek száma csökkenni fog az EU-ban. Tehát emlékeztetnék arra, hogy nem hiszem, hogy túlságosan nagy súlyt fektetnénk az öregedés jelenségére. Tehát ezzel kapcsolatban kérdezném az ön véleményét. Aztán, ami a jó minőségű munkahelyek, jó minőségű jövedelmek kérdését illeti, ez természetesen prioritás mindenki számára elviekben. De konkrétan hogyan lehet összekötni a jó minőségű munkát, a jó minőségű jövedelmet az adekváció és a fenntartható nyugdíjrendszerek kérdésével. Tehát hogyan lehet ezt közvetetlen kapcsolatba hozni? Még egy kérdés, amiről nem szóltunk eddig, az az, hogy hogyan kell felosztani a nyugdíjakat hogy a nyugdíjakat a jövedelemhez kössük, és hogyan lehet elkerülni az idősek szegénységét. Az EUAPME beszélt arról, hogy a korengedményes nyugdíjjal mi a helyzet kijavíthatnak, hogyha ez nem is van, de ha jól emlékszem, pár hónappal ezelőtt, mikor megnéztük, hogy hány tagállam hogyan válaszolt a gazdasági válságra, voltak olyan tagállamok, például Németország és Svédország, és talán Dánia is, ahol összekötötték a korengedményes nyugdíjat, és azt, hogy fiatalabbakat ö, engednek a munkaerőpiacra. Hallottam, hogy ön mit mondott a korengedményes nyugdíjról, hogy ezzel lehet elérni azt, hogy a fiatalok könnyebben a munkaerőpiacra kerülhessenek, ez volt a kérdésem. Aztán a Eurocard arról beszélt, hogy inkább módszert kell, nem keretet kialakítani, és EU szinten kell a különböző nemzeti megoldásokat valahol ötvözni. Ezzel kapcsolatban szeretnék még pontosítást kérni. Értem, amit mondott, de nem tudom, hogy részletesen hogyan is képzeli el mindezt. Végül pedig néhány rövid megjegyzés a részemről. Mindenki arról beszél, hogy tovább kellene dolgozni, hosszabb ideig kellene dolgozni. A kérdés az, hogy a technológia hogyan tudja azt bizonyítani, hogy éppen rövidebb legyen a munkaidő, és talán a munkában töltött időszak is, és hogy a technológia maga hogyan tudja rendelkezésre állítani ezen forrásokat, amivel finanszírozni lehetne a nyugdíjakat. És ami az ellátást, és különösen a nem formális ellátás kérdését illeti, itt két kérdés merül fel. Azok, akik a nem formális, informális ellátást különösen családi körben biztosítanak, amikor elérik a nyugdíjkorhatárt, mivel itt nem fizettek be ezen időszak alatt nyugdíjjárulékot, kevesebb lesz a nyugdíjuk. Ugyanakkor támogatnunk kell az informális ellátást és ápolást, hiszen egyre többen vannak, akik erre rászorulnak, és ezzel mindenképpen nagyon fontos, hogy ezt a területet támogassuk. És még két dolog, ami a nemek kérdését illeti. A nők hamarabb mennek nyugdíjba, mint a férfiak. Ha jól tudom, 60,8 év a nőknél, és 61,5 a férfiaknál EU szinten és ezzel kapcsolatban várnám a válaszaikat, és egy nagyon fontos kérdés a szociális partnereknek, minden nemzedéknek mindig a fiatalabb nemzedékre kell támaszkodnia azért, hogy a nyugdíjukat finanszírozzák? Vagy meg kell keresni esetleg más nyugdíjfinanszírozási lehetőségeket is? Hiszen a nyugdíj az esetleg egy eltolt jövedelem lehetne ez az egyik megoldás vagy megközelítés, ahol az adott nemzedék mindig az idősebb nemzedéket finanszírozza. Ezzel kapcsolatban ezen két megoldás közül egyet szeretnének kiválasztani, vagy a kettőt ötvözni? Köszönöm. Figueiredo asszony. Köszönöm szépen. Háken asszony olyan sok kérdést tett fel, hogy itt a legkülönfélébb szempontok merültek fel. Én viszont három szempontra szeretném korlátozni a mondani valómat. Először is a legfontosabb kérdés. A legfontosabb kérdés mégiscsak az, hogy kell, hogy legyen egy állami társadalombiztosítási rendszer, amely lehetővé teszi azt, hogy minden ember abban az időpontban, amikor már nem aktív keresőképes, mégis meg tudjon élni. Ez az állami rendszer a fizetések, a bérek alapján működik ahogy vannak-e további finanszírozási források, ez a kérdés. De nem látjuk azt, hogy az állami társadalombiztosítási rendszer megfelelően felhasználásra kerül a nyugdíjak szempontjából, tehát hogy az aktívak megfelelően befizetnek ebbe a rendszerbe, tehát hogy mennyire finanszírozható a rendszer, hanem ez sokkal inkább egy foglalkoztatáspolitikai eszközként használják a fiatal generációk számára. Akkor ott van még a korengedményes nyugdíjrendszer, amelyet szintén finanszírozni kell, akkor a rendszert akarják még ebből finanszírozni, és sok esetben még ide belekeverik a munkanélküli ellátások finanszírozását is. Végül is az állami társadalombiztosítás rendszereknek ebből problémáik adódnak. Éppen ezért kell az öregségi nyugdíjkorhatárt megemelni, többet kell dolgozni, azért, hogy a rendszer a jövőben ne legyen veszélyeztetve. Számomra a fő kérdés. Különbséget kell tenni a között, hogy mi a maga a nyugdíjrendszer, tehát a járulék befizetések alapján, és az és a szociális támogatás, a szociális védelem vonatkozásában, aminek, amire mindenkinek joga van, de ez nem járulékfizetés alapján történik. Itt a tagállamoknak a saját költségvetésük révén kell ezt finanszírozni. Gondolok itt például a minimálbér kérdésére egy ilyen minimál bért biztosítani kell mindenki számára, akik ki akarnak lépni a szegénységből, azért, hogy gyermekeink, fiataljaink ne kerüljenek szegénységi helyzetbe, mert ez megnehezíti a jövőbeni fejlődésüket, és ez a jövőbeni generációk esélyeit is korlátozza. Tehát nagyon fontos, hogy megtegyük ezt az alapvető különbségtételt, és ezzel számos további kérdést is meg tudunk oldani. Tehát a járulékfizetési rendszert nem szabad összekeverni más rendszerekkel, és a járulékfizetési rendszer nem finanszírozhat olyan kifizetéseket, amelyeket más rendszerekből kellene finanszírozni. Gondolok itt még egyszer a minimálbérre is hasonlókra. A második kérdés, tehát az aktív időszak meghosszabbítása. hogy ezt a munkavállalók ne érezzék büntetésnek. Végül is itt arról van szó, hogy az életkörülményeket kell javítani minden egyes állampolgár esetében. Ez a civilizáció egyik vívmánya, hogy elértük azt, hogy napjainkban a a várható élettartam 66, 72, 76 év is már. Ezt nem szabad bűnnek tekinteni, nem szabad, hogy az a benyomás keltődjön, hogy valakit büntetnek azért, és, és hogy valakinek egyre hosszabb ideig kell dolgozni azért, hogy nyugdíjat kapjon. Ebből ki kell lépnünk tehát teljesen logikus az, hogy a műszaki fejlődés mindenki számára jobb munkakörülményeket, hosszabb élettartamot, több szabadidőt, több családi időt biztosít. Ez gondolom magától értetődő dolog. Na most, ami a harmadik kérdést illeti, a jövő, a fiatalok hogyha ah, ragaszkodunk ahhoz, hogy meghosszabbítjuk az aktív időszakot azért, hogy a nyugdíjak fennmaradhassanak, akkor a fiataloknak egyre kevesebb lehetőségük lesz arra, hogy beilleszkedjenek a munkaerőpiacra, és ez a, és ez a nemzedékek közötti konfliktust fogja eredményezni. Én úgy gondolom, hogy mindezek a harcok, amelyek az egyes tagállamokban most zajlódnak az öregségi nyugdíjkorhatár megemelése miatt, voltak éppen a fiatal generációk, a jövő generációk védelmét szolgálja. Ez számomra egy központi jelentőségű kérdés. Egy a neoliberális politika tisztán gazdasági megközelítése, amelyet az Európai Unió jelenleg gyakorlatként elismer, és ami éppen a fiatal generációk terhére történik, és ezzel párhuzamosan megteremtődnek az előfeltételek annak, hogy a civilizációs vívmányokat megkérdőjelezik. Tehát rosszabb egészségi, egészségügyi viszonyok, hosszabb, több munka, és ez alapjában véve csökkenti a várható élettartamot és hogyha az Európai Unió ezt az utat válassza, hát akkor ennek lesznek következményei. Én ennyit szerettem volna elmondani, ezeket tartom fontosnak, az Európai Bizottság által bemutatott irányelvekkel kapcsolatban, és hát szeretnék rámutatni az, arra is, hogy mi történik a tagállamokban. Természetesen fontos a szubszidaritás elve, nagyon fontos az, hogy a tagállamokra rákényszerített makrogazdasági számok a stabilitási, pakt, stabilitási és fejlődési paktum vonatkozásában, ezek fontosak, de ez veszélyezteti az európai szociális modellt, ha ez egyáltalán létezett valaha. Köszönöm szépen, Figueredo asszony. Ö, rossz híreim vannak. Ö, kevesebb időt kapnak a következő hozzászólók, mert túl sok időt vesztettek el nem sokat használtak fel, mondjuk így, Angel úr, Venderdel úr, ö, sajnálom, hogy ö, pont ö, ön az első, de hát próbálja két percet adni. Köszönöm szépen, elnök asszony, megpróbálom ö, ezt ö, a két percet betartani. De ö, úgy látom, hogy ö, vannak megoldatlan problémák. Az első az, hogy a munka túl sok embert zavar a szabadidő beosztásában. Másrészt csak akkor, amikor sikerül a tanulmányoktól átérni a nyugdíjra, akkor lesznek egyesek boldogok. Ez teljes aberráció, főleg, hogy emlékeztetek, a nyugdíjrendszer nek az eredetére. Ez egy biztosítás volt, az ellen biztosított, ami nem volt valószínű, hogy az ember eléri azt a kort, amikor már nem tud dolgozni. És egy életstílusá lett a várható élettartam emelkedése miatt. Ezt kell figyelembe venni. Demográfiai problémánk van, és így nyilvánvaló, hogy miről van szó. Ehhez Tudom, nem csatlakozom a fő irányvonalhoz, de hogyha 30 évesen lépünk be a munkaerőpiacra, vagy később, 25-30 év nem elég, hogy 30-40 év nyugdíjat finanszírozunk. Ez nyilvánvaló matematikailag. Implicite a kor óriási 16 százalék GDP, ez a fele a kiadásoknak, amit egy generáción belül pluszban rá kell fordítani a nyugdíjakra. Tudom, mi vagyunk az elsők, de hát mások közvetlenül mögöttünk állnak, ők is elgondolkodhatnak. Tudom, hogy mindez szubzéssel. A nyugdíjrendszer egyelőre nemzeti felelősségbe tartozik. Szeretnék felhívni a figyelmet alapvető kérdésre. Valószínűleg nem sikerül a dolgozók mobilitását az unióban növelni, hogyha nem sikerül legalább annyi, hogy össze lehessen hasonlítani és és interoperabilitás legyen a nyugdíjrendszerek között. Ez alapvető tudom, hogy több ezer személynek probléma, az, mert három különböző helyen dolgoztak az Unióban, és így a karrierjük követhetetlen. Ezzel foglalkozni kell. Sürgősen köszönöm szépen elnézését, önök asszony. Darden úr, utána Koferati úr. Köszönöm szépen, elnök asszony azt tapasztaljuk, hogy a vita nagyon gazdag, különböző vélemények nyilvánultak meg, például az utóbbi az nagyon különböző az előzőektől, de hát nem szeretnék visszatérni ezekre. Azt hiszem, hogy ez a téma bonyolult, és fontos meghallgatni a különböző álláspontokat. Ez társadalmi vita Szeretnék visszatérni néhány témára, ahol nézeteltérés van, és abban a magam véleményét. Először is Európa szerepe. Világos, hogy szubszidiaritás vonatkozik erre a témára. Csak hogy túl egyszerű lenne itt leállni, azt hiszem ez a téma mindenkit érdekel. Európában aktuális és jövőbeni fontos téma, ezért európai megközelítés szükséges. Az európai megközelítés nélkül hogyan lehet elképzelhető az európai kohézió? Szerintem lehetetlen, ezért ö, világosan meg kell fogalmazni, hogy mi a mi kompetenciánk, de a témát sokkal tágabban kell kezelni, koordinálni kell, megerősített koordinációt kell használni ebben a politikában. Európai megközelítés szükséges, ezt szerettem volna mindenképp aláhúzni. Másrészt a pillérek fontossága. Nyilvánvaló, hogy minden pillére a nyugdíjnak hasznos és kiegészítő jellegű Alapvető azonban megtartani egy erős állami pillért, mert ez a pillér biztosítja leginkább a szolidaritást és a nyugdíjak biztonságát. Alá kell húzni ezt az elemet. Itt főleg a szolidaritásra gondolok, mert nem mindenkinek ugyanolyan a pályafutás, ugyanakkor azok a lehetőségi ugyanúgy jut munkához, ezért gondolok a férfiakra, a nőkre például, ezért ez az első pillér különösen fontos. További alapvető elem a korhatáról való gondolkodás. Erről sok szó esik, polémia tárgya a különböző országokban. Egyesek azt mondják, hogy a munkaerőpiac nem nullszaldós, de nem is terjeszthető ki kívánság szerint. Erről nem szabad megfeledkezni. Ez összefügg, mind összefügg a munka minősége, a nyugdíjkorhatár, hogyan lehet a tényleges nyugdíjkorhatárt és a törvényi korhatárt összeegyeztethetni. Még két megjegyzés, elnök asszony Annyit hagytam beszélni, mint Engel urat, hogy nem legyen, ne legyen probléma a frakciók között, de egy túl hosszú, egy mondat. Összege a nyugdíjnak nincsen európai fix megfelelő határ, de úgy gondolom, hogy a minimális összeg mint a minimális jövedelemnél néhány napja szükséges ahhoz, hogy a szeniorok teli életet élhessenek. Koferati úr, utána Baldafar úr. Grazie Presidente. Io penso che in materia di pensioni... Köszönöm szépen, elnök asszony. Én úgy gondolom, hogy a nyugdíjrendszerekben Európának nagyon fontos szerepe van, és ez nem csak arról van szó, hogy a tagállamoknak megvannak a saját illetékességük, de azt hiszem, hogy az Európai Unió feladata az, hogy egy egységes irányvonalat képviseljen. És itt a nyugdíj és a szociális államot nem szabad ellentétbe hozni egymással, hiszen a nyugdíjnak az a feladata, hogy az emberek életminőségét, jólétét fenntartsák időskorukban is, és itt vannak azok a szempontok, amelyeket figyelembe kell venni. Én nem hiszem, hogy a állami nyugdíjrendszer alapvető szerepéről le kellene mondanunk, de különféle utakat járnak az egyes tagállamok, különös tekintettel a nyugdíjkorhatár emelése vonatkozásából, másrészt pedig, hogy miután az európai lakosság előregszik, így elkerülhetetlen az, hogy a, anyagilag felkészüljünk erre az időszakra. Ez egy teljesen új helyzet e-, eredményez, és szükség van egy harmadik pillérre is, és ezt is finanszírozni kell. Úgy gondolom, hogy Európa itt nagyon sokat tehet az eszközök rendelkezésre bocsájtására akkor a mobilitás. Mindannyian egy olyan Európát szeretnénk, ahol az emberek szabadon mozoghatnak, utaz, utazhatnak, és ez azt fogja eredményezni, hogy Európából és Európába is irányul majd ez a mozgás. Szeretnék még a rugalmasság kérdésére is kitérni. Nagyon hasznos lehet, hogy itt beépes, beépítsünk a rendszerbe egy alapvető kritériumot, hogy a munka és a munka nélkül, munka között mindenképpen különbséget kell tenni. Hogy az emberekre legyen rábízva az, hogy meddig szeretnének dolgozni és legyenek olyan munkafeltételek is, amelyek ezt lehetővé teszik. Köszönöm szépen. Baldassar úr, utána Slötter asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretnék gratulálni az előadónak, aki ö, sok témát vetett fel. Az európai intézmények történetében ö, hozzászoktunk, hogy ö, vannak nyugodt időszakok, meg nagy gyorsulások. Legutóbbi válság idején egy péntek délután sikerült megtenni azt, amit az előző elnökségek alatt nem. Nem szabad csupán nézőként részt venni a szubszidiaritás alkalmazásában. Itt döntések sorozatáról van szó, amelyeket az EU hozott. Orientációt kell adni iránymutatást kell adni. Nem eh, lehet egységes valuta, és eh, hagyni, hogy a 27 tagállamban más legyen a költségvetési politika. Homogenizáltá válik lépcsőzetesen a rendszer. Nem képzelhető el, hogy eh, Németországban 68 év legyen a nyugdíjkorhatár, máshol meg esetleg 50. Ezt a nemzetközi piacon már tapasztaltuk. Nem lehet tovább menni úgy, hogy a dolgozók szabadon mozognak, de a garanciák, a feltételek nem közösek a tevékenységükkel és a jövőjükkel kapcsolatban. Integrálni kell az európai nyugdíjrendszereket. Ezt mondta luxemburgi kollégánk. Az olaszok az utóbbi évek során sok kivándorlót Olaszország sok kivándorlót adott, Németországba, máshova. A minimális cél az, hogy integráljuk a különböző befizetéseket. De nem csak erről van szó, mindjárt be is fejezem. Hogyha ezeket az elveket követjük, akkor nem e, lehet általános irányvonalat megállapítani. E, ne legyen e, eltérő, kütelező nyugdíjkorhatár. E, új szabályok szükségesek erre nem lehet jelentős különbség a fizetések között. Az egyik országban például 70-80 százalék a nyugdíj, másik országban 40 százalék a fizetésnek. Hogyha egységes piacot akarunk, akkor a vásárló erő legyen összehasonlítható. Ezek a szempontok összefüggnek, és együtt kell kezelni őket. Elnök, köszönöm, kedves kolléga. Azért van egy érv, a dolgozók szabad mozgása, tudjuk milyen hatással bír, azzal, hogy európai minimumot határozunk meg, az még észszerű. De a nagyon különböző demográfiai helyzet alapján a nyugdíjkorhatár egységesítése nem kérdezett. Sötter a utána tűr. Ähm, Köszönöm szépen, elnök asszony. Ez teljesen új érv volt, amit ön megemlített. Én viszont a teljes vitára szeretnék visszatérni, és az első kérdés az, hogy a bizottság egyáltalán miért készítette el ezt a zöld könyvet. Nyilvánvalóan azt szeretnék elérni ezzel, hogy a nyugdíjak átvihetőségével foglalkozó irányelv elindulhasson, és mert sok esetben egyszerűen túlbeszélik azt, amire szükség van ugyanis a nyugdíjak átvihetősége jelenleg azt jelenti, hogy az emberektől vagy elveszik a nyugdíjukat, vagy nem veszik el tőlük a nyugdíjukat. Tehát ez mindenképpen korlátozza a mobilitást, mert ez a probléma nem oldódott még meg. A második kérdés, ahol a bizottság ismét aktívá válhat, a zöld könyvtől függetlenül is, hogy a jó munka jó nyugdíjakat eredményezzen és hogyha gondolok itt a munkakörülményekre, hogy itt kell aktívabbá válnunk, itt kell új kompetenciákat kialakítani. A harmadik kérdés az a diszkrimináció ellenő, ellen, ellenesség, és itt is vannak kompetenciái, feladatai a bizottságnak tehát itt is el lehet érni az, hogy az emberek egy lehetőséget kapjanak arra, hogy dolgozhassanak, ha akarnak dolgozni, és itt a bizottságnak meghatározott feladatai vannak. És az utolsó pont, amit szeretnék megemlíteni, az a nyitott koordinációs módszer. Ez a tanácson is alapulhat, és itt jó lenne a legjobb gyakorlatot közösen kialakítani, és úgy gondolom, hogy a legjobb gyakorlatnak foglalkozni foglalkoznia kell a demográfiai változásokkal, vegyük itt a finn példát is például, példaként, ahol nem korlátozzák a nyugdíj jogosultságokat. Nézzük meg ezt a szakértelmet, nem feltétlenül megoldásnak kell ezt tekinteni, de mindenképpen iránymutatás szolgálhat. Na most, ami a bizottság tevékenységét illeti, ezek az első három kérdés, amit én megemlítettem. Köszönöm szépen, Rapti asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tényleg távirati stílusban. A vita során sok minden hasznosat hallottunk. Számomra kivételes volt. Szerkesz teljes mértékben egyetértek. Jól írta le a helyzetet, ahogy most létezik. És egyetértek Árkin asszony kérdéseivel is. Itt válaszokat várok. Szeretnék még két dolgot hozzátenni. Úgy gondolom, minden tagállam legyen felelős a döntéseiért. Ezzel párhuzamosan legyen egy általános orientáció. Például Görögországban jelenleg ö, nagyobb bonyolult, kivételesen bonyolult helyzetet élünk meg, ö, törvényhozási munka folyik, és ez a ö, nyugdíjkor határt növeli, ö, csökkenti a nyugdíj összegét, és nő ezzel a munkanélküliség. Európa azt várja tőlünk, hogy a szegénység és a foglalkoztatás ügyet párhuzamosan kezeljük. Ehhez varázslónak kellene lenni. Ezért tegnap este volt egy megbeszélés az európai mészerelnöki hálózattal, és ott felmerült a dilemma. A görög nép vagy támogatja az erőfeszítéseket, vagy választás lesz. Azért mondom a görög példát, hogy világos legyen, mennyire nehéz összeegyeztetni ezeket a kérdéseket. egy ilyen egyenlet van, ahol sok a változó. Az egyik megoldás az, hogy folytatjuk a megkezd, itt megkezdett munkát, azzal, hogy véleménycserét, véleménycserét folytatunk, és értelmes megoldást próbálunk találni. A másik megoldás, és itt fekete humor következne, egy barátomnak a véleményét adom tovább, hogy nagy politikai tapasztalata van. A másik tehát az eutanázia elősegítése a tagállamokban. Elnök, nem hiszem, hogy sokan egyet értenének. Oymen Rajten asszony kívánne most újra szót, kérdéseket akar-e feltenni a szakértőknek, vagy ők kapjanak szót, hogy megválaszolják a kérdéseket. Előadó asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. E, a szociális partnere képviselőitől azt szeretném megkérdezni, hogyan lehet azt gondolni, hogy a problémák maguktól megoldódnak, hogyha megfelelő nyugdíjat akarunk, már pedig ezt támogatom. Ellenben. Utána ö, a ö, teher azokra árul, akik ki kell ezt fizessék, ezt megfelelő nyugdíjat. Ez azt jelenti, hogy előbb-utóbb törvényszerűen a nettó jövedelem azoknak, akik a többieknek fizetnek, csökkenni fog. Hogyha csökken, ez azt jelenti, hogy ennek következményei vannak a jövőbeni nyugdíjak kifizetésére. Tehát meg kell találni azt a stratégiát, amely lehetővé teszi, hogy a szegénység küszöbb környékén élők ne szenvedjenek többet. Hogyan lehet ebből az ördögi körből kijutni? Ki fog fizetni? Ez a kérdés. Hol lehet megtakarítani? Ez az első kérdésem. Második kérdésem a nyugdíjkorhatár. Egyetértek azokkal, akik azt mondják, hogy Európa nem ö, erőltethet rá mindenkire egységes nyugdíjkorhatárt. De a tagállamok mégis ajánlásokat kellene ö, megfogalmazzanak ezzel kapcsolatban. Már csak azért is, mert tovább élünk felmerül a kérdés, és mindenkinek teszem fel. Én hogyan találjak jó megfogalmazást erre? Azt hiszem, hogy ezt mindenki világosan látja ezt a problémát. Világosan értettem. A szabadúszó képviselőjét és másokat. Szabad szóval foglalkozásról képviselőt és másokat. Mindannyian a hordozhatóság irányelvről beszélünk, amelyet valójában nem alkalmazunk. Itt egy kérdést tetnék föl az Európai Bizottságnak. Mit tegyünk? az elhangzott javaslatok az Európai Bizottság számára gondolom elgondolkoztatóak voltak. Elnézést kérek, csak három percet kap mindenki, úgy, mint a képviselők. Javaslom, hogy ezen a sorrendben kezdjük. Business Europe. Thank you. I'll just pick a few questions. Köszönöm szépen, csak néhány kérdést szeretnék kiemelni az időkorlátok miatt. Az első kérdés ugye már foglalkozott a nyugdíjkorhatárral, illetve azzal, hogy miért csak arról beszélünk, hogy megemeljük ezt a nyugdíjkorhatárt, és soha nem beszélünk, miért nem beszélünk arról, hogy a szolgálati időt kell meghatározni. Nyilvánvalóan az előadásomban nem e, foglalkoztam ebből, ezzel a kérdéssel, de a Business Europe-nak az a kérd, az, az álláspontja, hogy először ugye foglalkozunk a nyugdíjkorhatár emelésével, és utána a tagállamoknak van lehetőségük arra, hogy ezt növeljék, vagy pedig más eszközöket használjanak fel de itt nem lehet automatizmusokban gondolkodni, és egy másik lehetőség pedig az, hogy kifog, kidolgozunk nemzeti szinten valamilyen keretrendszert, ahol úgymond folyosókat alakítunk ki, hogy csökkentjük a nyugdíjkorhatárt, de ezt kiegészítjük más lehetőségekkel annak függvényében, hogy valaki mikor lépett be a munkaerőpiacba. Na most, ami a korszerinti diszkrimináció elleni fellépést illeti, ez semmilyen formában természetesen nem elfogadható, és mi, mint munkáltatók teljes egészében támogatjuk ezt, és nyilvánvalóan van nagyon sok olyan cég van, akik így viselkedett, és vannak példáim olyan vállalati politikákról, ahol a munka körülményeket javítják, vagy az idősebbek számára előrementeli lehetőségeket biztosítanak, vagy projektekben gondolkodnak, hogy hogy a különféle korosztályhoz tartozó munkavállalók együtt tudjanak dolgozni. Ezzel egyidejűleg számunkra az is fontos, hogy legyen egyensúly a munkavállalók által okozott költségek és az ő általuk biztosított termelékenység között, mert csak ilyen módon biztosítható egy vállalat versenyképessége. Ami egyéb specifikus kérdésekre vonatkozik, amit a Business Europe kapott, a, az ROIP irányelv felülvizsgálata, tehát itt úgy gondoljuk, hogy a irányelvet tartalmilag nem kell módosítani jelenleg. Egyrészt ennek voltak kiatásai a nyugdíjak hordozhatóságára, stb. kérdésekre, de általában véve, amikor beszélünk az, az ROIP irányelvnek a lehetséges módosításáról, miután a tagállamokban olyan sokszínű a megvalósítás, és itt határokon átnyúló tevékenységekről van szó, magának a határ, magának annak a meghatározása, hogy mit értünk határokon átnyúlás alatt, ezt is már nagyon sokszínűen értelmezik az egyes tagállamokban. Na most, ami a nyugdíjak finanszírozásának diversifikációt illeti, itt különbséget kell tennünk az egyes kettes és hármas as pillér között, itt a tagállamoknak az illetékességéről van ismertelten szó, tehát ott van az állami nyugdíj, a vállalati nyugdíj és a magánnyugdíj. Azt hiszem, hogy ez a jobb módszer arra, hogy fenntarthassuk a nyugdíjak finanszírozhatóságát. És az utolsó kérdés, hogy a nyugdíjakat Európai Uniós szinten, illetve a vállalati nyugdíjakat európai szinten szisztematikusan kell megközelíteni. Tehát itt úgy gondoljuk, hogy az eddigi fizetőképességről szóló rendelkezések nem elegendőek, és ennek kihatásai vannak természetesen a tagállamok tevékenységére. Köszönöm az ETUK képviselőjének adom át a szót. Köszönöm, elnök asszony. Nagyon sok kérdés hangzott el, mindenre nem tudok válaszolni, de néhányat célzottan megválaszolnék. Első kérdés. Miért csak a nyugdíjkorhatáról beszélnek? Hát azért, mert egy zöld könyvre válaszolunk, amelyben ötször hangzik el ez a kérdés, és ötször beszélnek arról, hogy ki kell tolni a nyugdíjkorhatát. De komolyabban válaszolva erre, a nyugdíjkorhatár kitolásáról úgy beszélni, hogy közben nem beszélünk arról, hogy mi a tényleges nyugdíjba vonulás korhatára, ez azt jelenti, hogy fordítva kezeljük a kérdést. Még egyszer elmondom, hogy milyen fontosnak tartjuk, hogy a tényleges nyugdíjba vonulás, a tényleges munkába való kivonulás megfeleljen a törvényben előírt nyugdíjkorhatárnak. Vigyázzunk tehát erre. A másik kérdés, azt mondják, hogy nem szabad túlságosan nagy jelentőséget tulajdonítani a demográfiai kérdéseknek. Ez így igaz, mert ezek ciklikus problémák, volt már ilyen korábban is. És megjegyezném, hogy az európai, nyugat-európai országokban a társadalom biztosítási rendszerek a második világháború után akkor alakultak ki, amikor a demográfiai ö, helyzet még hátrányosabb volt. Miért? Azért, mert volt foglalkoztatás, mert újra építettük, újjáépítettük Európát. És mivel jó volt a hangsúly, a foglalkoztatás, a foglalkoztatás minősége, tehát a nyugdíjfinanszírozási források szempontjából, ezt ezért nagyon fontosnak tartjuk ezért hangsúlyoztuk ezt ki. Elhangzott egy kérdés a férfiak-nők közötti egyenlőségről a nyugdíjbevonulás idején. Valaki beszélt itt matematikáról, a matematikát én nem nagyon szeretem, de azért, ami a szakmai ö, pályafutást illeti, azt látjuk, hogy a nők kevesebbet, 20%-kal kevesebbet keresnek, mint a férfiak. Hát akkor hogyan tudjuk azt elérni, hogy a nyugdíjba vonuláskor egyenlőség alakuljon ki? Ez teljes abszurdum. Ha pontos választ akarnak, ez a pontos válaszom. Ezzel kell foglalkoznunk. Majd pedig a többi nemzedékre kell -e áthárítani a terhet. Én nem beszélek teherről. Én azt mondom, hogy a rendszerünk működnek, és valaki azt mondta, hogy az első pillér, tehát az állami pillér, ami szolidárisabb és biztonságosabb, valóban én is azt gondolom, hogy ma az aktívak finanszírozzák a nyugdíjasok nyugdíjait. Holnap pedig az akkori aktívak fogják az akkori nyugdíjasok nyugdíját finanszírozni. Nem szabad ebből a logikából kilépni, mert máskülönben, mint már, ott, mint már mondtam, akkor teljesen pénzügyi alapokon álló rendszerek lesznek, és azok még kockázatosabbak. Nincsenek ö, csodagyógyszereink, előadóasszony, de nem szabad azért megfeledkezni az alapelvekről. Sokat mondhatnok még erről, de csak három percen volt elnökasszony, úgyhogy itt szakszervezetiként le is, szára, le is zárom. Köszönöm. Nem mondom, hogy nem lenne kedvem többet hallgatni önöktől, de most akkor az UAP nőnek adom meg a szót. Köszönöm, elnökasszony. asszony. Harkin asszony feltett egy kérdést a korengedményes nyugdíjakról és az ezzel kapcsolatos visszaélésekről. Ez egy könnyű megoldás volt, mindenki használta ezt az elmúlt években, és a válság során is, sajnos, de mi mindig felléptünk ellene a KKV képviselőiként. Ahogy az elhangzott, a KKV-knak szükségük van az idős foglalkoztatottakra, munkavállalókra. És a korengedményes nyugdíjak soha sincsenek egy az egy tehát közvetlen összefüggésben a fiatalok munkához jutásával. Tehát ezzel nem lehet egy az egyben megkönnyíteni a fiatalok munkához jutását. Sőt, minél inkább előre hozzuk a nyugdíjokat, annál kevésbé van lehetőségük a fiataloknak a munkába jutáshoz. Tehát ez egy rossz megközelítés, mindenképpen lehetővé kell, kell tenni azt, hogy az idősek is tovább munkában maradhassanak és egy párhuzamos kérdés pedig a tényleges és a törvényben előírt nyugdíjkorhatár vagy nyugdíjba vonulás kérdésével kapcsolatban teljesen egyetértek az előttem szólóval ami a munkahelyi biztonság kérdését illeti, itt fel kell lépni, ami a szakképzés, a továbbképzés kérdését illeti, itt is fel kell lépnünk, és a ö, bérek növekedését kell elérni, és az, hogy ez folyamatos legyen a pályafutás során, és ami az adóügyi ösztönzéseket illeti, fenn kell tartani a rugalmasságot azért, hogy az adott személy dönthessen arról, hogy részmunkaidőben akar-e esetleg a nyugdíjbevonulás után még dolgozni, tehát ezzel kapcsolatban mindenképpen innovatív megoldásokra van szükség. Ami a nemzedékek közötti összetartást illeti, erre alapvető szükség van, így működik a rendszer. De a pillérek közötti diversifikációra is szükség van, ezért beszéltem a több pilléres megközelítésről, három pilléresről, hiszen az egyéni felelősséget is meg kell erősíteni. Nem elég, hogyha nemzedékek közötti ez a felelősség, arra is szükség van, hogy mindenki saját maga felvállalja a felelősségét. És természetesen, ami a nyugdíjat illeti, ez valóban egy öm, eltolt jövedelem. Carlo Parietti. Grazie, provo in italiano perché ho ascoltato le domande in italiano. Köszönöm szépen Megpróbálom olaszul válaszolni, miután a kérdéseket is olaszul, olaszul tették fel. Ugye beszéltünk itt egy keretről és egy módszerről. Én úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy az Európai Unió meg létrehozzon egy célkitűzések, elveket és előfeltételeket tartalmazó keretrendszer, tehát hogy mi történjen a jövőben. Hiszen európai szinten nem ítélkezhetünk a nemzeti rendszerekről, de beszélhetünk egy rendszerről, beszélhetünk a szociális párbeszéd rendszeréről, amely a Lisszaboni szerződésnek a része, és a szociális partnerek autonóm módon viszonyulhatnak ehhez a kérdéshez, illetve bevonhatjuk az intézményeket is abba, hogy ezeket a célokat, alapelveket eh, hogyan lehet alkalmazni a különféle nemzeti körülmények között. Ma európai szinten és nemzeti szinten is eh, csak nagyon gyengék eh, a összefüggések. Ezeket a kapcsolatokat erősíteni kell, ezért van szükség a rendszerek tartalmáról szóló vitáról, szükség van arra, hogy megvitassuk a rendszerek versenyképességét, és tudjuk csökkenteni a rendszerek költségeit is. Tehát egy, egyik oldal tehát az európai szint, a másik szint pedig a nemzeti szint, és itt szeretnék még egyszer kitérni a továbbképzés jelentőségére. Ez egy is egy olyan eszköz, amely biztosítja a magasabb foglalkoztatási szintet, az öt, és úgy el tudjuk érni azt, hogy 55-65 éves korban is foglalkoztathatóak legyenek emberek. Nos, a nemek közötti igazságosság hogyan lehet ezt az igazságtalanságot, a diszkriminációt leépíteni a nők és férfiak között, hiszen állandóan ezt látjuk a munkaerőpiacon. Ahogy itt már elhangzott, figyelnünk kell a kereteket és a módszereket, és beszéljünk arról, hogy hogyan tudjuk ezeket a célokat nemzeti szinten megvalósítani. András Zimmermannnak adom meg a szót utolsóként a, a CUC European Managerek részéről. Köszönöm. Az arra a kérdésre válaszolnék, hogy ki fog a jövőben a nyugdíjakért fizetni. A CEC e részéről a finanszírozás problémájának a kulcsa a munkaerőpiacban keresendő. Mindenképpen arra van szükség, hogy több embert vegyünk be a munkaerőpiacra, és a, azok, akiknek a tagjainak sikerült a pályafutásokat sikeresen végezni, nem elég. Tehát nekik sikereket biztosítani arra van szükség, hogy jobb minősítésű, jobb szakképzettségű munkahelyeket lehessen teremteni jobb keresettel, és ez matematikailag elhangzott, hogy ez nem helytálló. Ami a nyugdíj korhatár kérdését illeti, és annak a kérdését, hogy van-e konfliktus, érdekellentét az idősebb és a fiatalabb munkavállalók között. Itt leginkább Volocsinskis úr, tehát szomszédom véleményével értek egyet, ami a mi tapasztalatainkat illeti, a korengedményes nyugdíj rendkívül komoly pénzügyi terhet ró minden munkavállalóra az egész társadalomban, Ideértvén a fiatalokat is, és azokat, és annélkül, hogy feltétlenül a fiatalok munkaerőpiaci esélyeit javítaná. Ezért tehát nagyon ambiciózus célnak tartom, és mind a kettőt meg kell próbálni elérni, hogy a, az aktív időszakot meghosszabbítsuk, és ugyanakkor növeljük a fiatalok munkához való jutásának lehetőségét. Ami a nemek közötti diszkriminációt illeti, azt várjuk a szakbizottságtól, hogy használja ki a rendelkezésre álló eszközeit azért, hogy az elnézés nem a nemek, hanem a korok közötti diszkrimináció ellen fellépjen. Ez nem csak az idős munkavállalókat érinti, hanem bizonyos esetekben a fiatal munkavállalókat is, különösen ami a nyugdíj jogok megszerzésével kapcsolatos minimális életkort illeti. Negyed pontban pedig Mann úrral értek egyet, hogy a munkavállalók munkaerőpiacon való tartása jó motiváció lehet a szakmai nyugdíjrendszerekkel kapcsolatban. Hogyha stabil a munkavállalók kapcsolata, és mindkét oldalról az a cél, hogy ez egy stabil, biztonságos munkahely legyen, mindkét fél egyetért azzal, hogy a stabilitás az előny, és nem szabad, hogy önkényesen ráerőltessük a rugalmasságot a felekre, hogyha ők ezt nem igénylik. Köszönöm, nagyon fontos, stratégiai jelentőségű volt ez a vita, ami az állami pénzügyeket és a tagállamok nyugdíjrendszerét illeti. Ez rendkívül fontos kérdés. A következő szakasz Oymen Reuten előadóasszony jelentésével kapcsolatban november 22-e itt lesz az első tervezettel kapcsolatos vita és beszélgetés szakértőkkel, a szociális partnerek képviselőivel. Köszönöm, hogy eljöttek és részt vettek a vitában. Most tehát a 18-as napi rendi pont következik. De még ezelőtt kérdezném, hogy Morán asszony visszajön, tud erről valaki valamit? Nem szeretném, hogy anélkül hazamennénk, hogy az ülés elején elhangzott kérdésre visszatérnénk, tehát Cimmer asszony jelentésével kapcsolatos módosítókra. A koordinátorok a legutóbbi ülésen, az egyik koordinátor nem volt ott múlt csütörtökön. Alelnök asszony volt olyan kedves, hogy az én helyembe lépett ezen viták során. De ha csak nem az én fejemmel van valami baj, én úgy látom, hogy a koordinátorok valamit elfelejtettek, hiszen egyértelmű, hogy a koordináti ülésen jegyzőkönyvbe került, hogy a nőjogi szakbizottság és a munka foglalkoztatásügyi szakbizottság közötti megállapodás a ö, hatáskörök megosztását úgy osztja el, egy olyan levél alapján, amelyet az összes koordinátornak és árnyék jelentéstevőnek kiküldtünk. Ez volt a főtárgya az eszmecserénknek szeptember 9-én. És a vita pontosan erről szólt. Nagyon jól emlékszem rá. Tehát ha csak az árnyék jelentéstevők akkor nem voltak ott, de hát az nem rajtam múlik, egyértelműen jegyzőkönyvbe került, hogy mi foglalkozunk a szegénységgel, a Nőjogi Bizottság pedig a nőkkel. Tehát ők a női kérdésekkel, mi a szegénységgel. Erre én nem akarok visszatérni. Ha már van egy hivatalos megállapodásunk a hatáskörök felosztásáról, én erre nem akarok visszatérni. Tehát kérem, és hát e- az zavar engem, hogy a legtöbb módosító, amely nem felel meg ezen megállapodásnak, a hatáskörök eloszlásáról, két frakcióból Két frakcióból is kaptunk ilyen módosításokat árnyékjelentéstevők részéről. Tehát akkor vagy akkor ezt a Nőjogi Szakbizottságban terjesszék be ezen módosításokat, vagy december 9-éig a benyújtási határidő előtt, vagy pedig akkor szóbeli módosításként nyújtsák be ezeket, amit mi aztán írásban majd megkapunk, azért, hogy ezeket tudjuk, meg tudjuk vitatni. Anélkül, hogy természetesen ezt mi százszerzelékben százalékban elfogadnánk, és mindezt vagy angolul, vagy franciáról adják be. Szerkesz úrnak egy percre adom meg a szót. Köszönöm, elnök asszony. Egyértelmű, egyértelmű hogy amikor szegénységről beszélünk, akkor az a mi szakbizottságunk, amikor női kérdésekről, az egy másik szakbizottság. Ezt mondta el a koordinátor is, ez érthető is, de itt a két elv kicsit keveredik, és hát ö, konkrétan kell értelmezni a szabályokat, és egyenként meg kell nézni a módosításokat. Nos, azt akartam elmondani, árnyék elnök asszony, tehát a módosításokkal kapcsolatban, hogy akkor egyenként kell ezeket megnézni. Igen. Nos. Két másik szabályt is javaslok, hogy a módosítók végleges megfogalmazását nézzük meg, és hogy a nőjogi szakbizottságba nyújtsák be ezeket. Az ülés, amit én javasoltam, csak a módosítók általános vizsgálatára fog vonatkozni, nem pedig egyenként fogjuk megnézni a módosításokat. Nos, 18-as napi rendi pont. Elnézést kérek a meghívottainktól, hogy ilyen késést szenvedett az ESS előadása, a klímaváltozásról és az új ipari politikákról és a krízisből kivezető utakról. Meg is adom a szót Joël Decayonnak. Köszönöm, elnök asszony. Értek, francia szakszervezeti származásomból értem én, hogy a nyugdíjakkal kapcsolatos kérdés az persze nagyobb időt, több időt foglalt el, mint terveztük. Tudom, hogy mi a helyzet ezzel kapcsolatban nálunk is. Nos, ami ezt a tanulmányt illeti, egy kis brosúrát ki akartunk volna osztani, mivel aggódott amiatt, hogy mennyi időm marad, megpróbálom ezt, ezeket összefoglalni. És azt mondanám, hogy ezen tanulmány egy korábbi tanulmány után következett, szintén az ESS, az ETUK készítette az éghajlatváltozásról és a foglalkoztatási következményeiről 2007-ben. Igen komoly sikere volt ennek, különösen az ENSZ szerveinél a Nemzetközi Munkaügyi Hivatalban és más ENSZ szerveknél, és két elvet vezettünk be, az egyik az anticipáció elve, és nagyon fontosnak tartottuk, és ez többször is elhangzott utána, hogy az éghajlatváltozásnak olyan hatása volt, hogy a Föld térségei közötti egyenlőtlenséget megerősíti. És így egyetértünk a civil szervezetekkel, abban, hogy ö, szükség van egy koordinációra, ez a String Alliance, amely a szociális platformot, a szakszervezeteket vonja egybe, és kimondtuk, hogy nem lehet a klímaváltozásról úgy beszélni, hogyha nem beszélünk a társadalmi egyenlőtlenségekről és társadalmi problémákról, és ezeket kell tehát megfeleltetni a környezetvédelmi problémákkal. Ez az első kérdés. Majd elkészült ez a tanulmány az ipari politikákról. Nagyon ö, szertágazó ez a tanulmány, és ágazatonként részletesen végeztük az egyes ö, szakszervezeti szövetségekkel. Ebből néhány dolgot szeretnék kiemelni. A széndiokszid kibocsátás csökkentése komoly kihívás. Azt kell megpróbálni jól felmérni, hogy ez mai kihívás, és a jövőben is fontos kihívás az új technológiákkal kapcsolatban. Tehát az összes technológia és a kutatásba való befektetés a következő években ágazatonként ezen kihívás fényében kell, hogy megtörténjen, tehát a széndiokszid kibocsátás csökkentése. És ez az összes szakpolitikára és az összes munkahelyre vonatkozik. És mindenképpen szükség lesz bizonyos át szerkesztésre és új munkahelyek létrehozására, és ezért tehát előre kell megpróbálni tervezni, hogy a munkahelyek iránti kereslet hogyan fog változni, és ezt is be kell vonni a kutatással kapcsolatos kérdésekbe. Figyelembe kell venni tehát különböző irányvonalokat. A tanulmány ágazatonként kimutatta, és ez majd kiderül a kiadott anyagból is, hogy az elektromos áram ágazatát nézvén, ez önök előtt is megvan, de el tudom mondani, hogy ami például az acélipart illeti, elnézést lapozgattuk, hogy nehogy rosszul mondjam, elnézést a vegyipar, a beton, az alumínium, az üveg, berendezések, kőolajfinomítás, autóipar és szigetelő anyagok ágazatairól volt szó, és ezen ágazatok alapján próbáltuk felmérni, hogy mit kellene elérni. Az első dolog, amit szeretnék a tanulmánya kapcsolatban minden ágazatra vonatkozóan elmondani, az az, hogy a világ kereslettel kapcsolatos problémák igen komolyak ami ezen tevékenységek növekedését illeti, az ezzel kapcsolatos problémák továbbra is komolyak az egész világban. Az emberiségnek komoly kereslete igénye van. A kérdés az, hogy hogyan lehet ezen keresletet kielégíteni. Miért mondom ezt? Azért, mert elég fontos tét Európa számára, hogy a jövőbeni gazdasági növekedésből milyen részt fog szerezni. Jelenleg ez 30 százalék. Az OECD szerint 2050-re 9% lesz. Azt kell megnéznünk, hogy Európa a jövőben is komoly technológiai pólus és központ maradhat-e ezen ágazatokban. Tehát a tét az az, hogy hogyan lehet az ipari visszaesés kockázatát a a carbon leakage fényében kezelni. Lenne egy egyszerű példám, a beton, a betont jelenleg már három éve importálják Európába. A beton tehát Európán kívül termelik. Ez egy alacsony hozzáadott értékű termék, és utána hajón küldik el Európába. Mindezt azért, mert a piacok áthelyeződtek, és a nagy multinacionális cégek máshol termelnek. Például Kínában a legnagyobb cement termelő az a Lafarge, egy francia cég. A kérdés tehát az, hogy ö, uh, hogyan lehet a termelés kihelyezést és a széndiokszid kibocsátást ö, uh, kapcsoltan kezelni. És a multinacionális cégeknek az a tulajdonságuk, hogy egyben azt mondják, hogy, hogy Európában fenn, fennáll a carbon leakage, veszélye, ugyanakkor meg a fejlődő országokban építik ki a kutatási fejlesztési központjaikat, és igen komoly befektetéseket eszközölnek ott. Ami a pénzügyi kérdést illeti, és azt, hogy az fejlett országok iparosodott tevékenységét mennyire magas szintű ipari megközelítésben kell kezelni, pénzügyi megközelítésben kell kezelni fontos felmérni, hogy a kutatás és fejlesztésnek hogyan lehet közép és hosszú távon a szakpolitikai előírásoknak megfelelniük. Ez a mostani hét eléggé fontos, hiszen a bizottság a Monti jelentés után holnap fogja bemutatni a Monti jelentés utáni tanulmányát, és holnap után lesz megint egy fontos közététel, és a következő hetekben lesz egy energiaügyi tanács, és jövő februárban pedig azzal kapcsolatban lesz egy állam és kormányfői találkozó, hogy Európa hogyan oldja meg az energetikai kérdéseket. Tehát pénzügyi megközelítésre van szükség, felmérni, hogy Európában milyen kapacitások vannak arra, hogy a kutatás és fejlesztési tevékenységeket biztosítani lehet. Ezen ágazatok komoly energia függőség, a kutatás és fejlesztése kapcsolatban igen komoly energetikai kérdéseket vetnek fel. A, nem elég annyit elmondani, hogy a small is beautiful. Ezen ágazatokban fontos a befektetés, és komoly befektetésekre van szükség. A small is beautiful a hullámok kapcsolatos kutatásra koncentrált, és nem volt szükség külön arra, hogy ezen hálózatokat ki kelljen építeni. Most más a helyzet. Most nagy mértékű, nagy ívű válaszokra van szükség, tehát ami az európai gazdaság és az európai termelés itt tartását illeti, ez ebben a szempontból nagyon fontos. Ami a technológiai megoldásokat illeti, meg kell nézni a széndiokszidra vonatkozó szabványokat, meg kell nyitni a vitát Európában az átláthatóságról és a nyomonkövethetőségről. Mi támogatjuk azt, hogy európai szabványügyi ügynökséget hozzunk létre. És nagyban támaszkodunk a REACH rendeletre, mi szerint nyomon követhetővé kell tenni a széndiokszidot azért, hogy nemzetközi szinten versenyképesség fennmaradhasson. De ez egy olyan kérdés, amely az ETUK összes szakszervezeti szövetségét érinti amikor a rics kapcsolatban az átláthatóságról, a nyomonkövethetőségről döntöttünk, miszerint megfordítottuk a bizonyítási terhet, és az adatokról és a piacokról beszéltünk, azt gondoltuk, hogy ez egy folyamat eleje, amit Európában és világszinten majd meg kell osztani, és ebből a szempontból a REACH két aspektusra válaszolt. Ami a széndiokszidot illeti jelenleg, vagy holnap majd a nanotechnológiákat, ez egy olyan folyamat, a REACH folyamat, amely a kezdeteket jelenti. Tehát minél összetettebb lesz a társadalmunk technológiai szempontból, annál fontosabb lesz a nyomon követhetőség a gazdaság szempontjából. Tehát a társadalmi egyenlőtlenségek, az adóügyi egyenlőtlenségek és a jogi egyenlőtlenségek nagyon fontosak lesznek, és nem lesz piaci szignifikáns, és csak ezzel fog mindenki foglalkozni a piacokon. Ez is kiderül a tanulmányból. Tehát, mint már mondtam, foglalkoznunk kell a kutatás és fejlesztéssel, megpróbálok gyorsan beszélni. És az acéliparban megfelelő technológiai platformokra van szükség, ezeket értékelni kell, és ágazat közi együttműködése van szükség, ez egyértelműen kiderül a tanulmányból, például ami a széndiokszid lekötését illeti. Egy további kérdés a kőszén kérdése és ami a széndiokszid lekötését és tárolását illeti, lehet, hogy ezzel elvégben valaki nem ért egyet. Kína, India és az Egyesült Államok több millió dollárt fektetnek be a széndiokszid lekötésével kapcsolatos kutatásokba. Amennyiben, mint már mondtam az elején, a világ energia igénye rendkívül magas, ezt ki kell elégíteni. Nem lehet azt mondani, hogy európaiként, ha már a fogyasztási mennyiségek itt eleve komolyak, akkor megfelelő szintű választ kell találnunk, például a széndiokszid tárolására, ahol Nagy-Britannia komoly kutatásokat fejleszt, és vannak kísérletek Németországban is. Rendkívül összetett kérdésről van szó a tárolással kapcsolatban, de ez komoly kérdés is, ugyanis a foszilis energiaforrások fenntarthatóságának kérdése továbbra is fontos marad. Ezek után azt gondoljuk, hogy az igazságos átmenet is nagyon fontos a foglalkoztatás szempontjából is. Néhány paramétert figyelembe kell venni. Mindenképpen támogatjuk, és az ETUK most hozott egy határozatot a széndiokszid kibocsátás csökkentéséről, a megújuló energiaforrások megnöveléséről, az energiahatékonyságot is növelni kell, és a mutációt is, a szerkezeti átalakítást is megfelelően kell kezelni. Ez azt jelenti, hogy ezen kérdésekkel jó minőségű foglalkoztatást lehet kialakítani Európában. Egyáltalán nem biztos, hogy sikerül munkahelyeket teremteni Európában. Hadd mondjak más példát. A szélenergia termelés nagyja Kínában történik. Szakszeretek végeztek ezzel kapcsolatban tanulmányt. Három hétig lehet dolgozni téren ilyen, olyan veszélyes a munka. De mivel ez Kínában van, ez nem a mi kompetenciánk a fotovoltaikot Kínában gyártják a kínai termelés ellen semmi ellenvetésem. Nem erről van szó. A képzett munka erő alkalmazásának növelésével problémánk lesz Európában. Az európai hatékonyság növelés potenciál jelentős, úgy szintén az építőiparban is igaz ez ezt már elmondtam, amikor a zöldek frakciójával találkoztam, hogyha az építőiparban sikerül munkahelyet teremteni, akkor az a bizonytalanság és a fekete munka elleni, a korrupció elleni, a pénzmosás elleni harc fontos stációja lesz. Ezek minőségi munkák lehetnek. Oda kell figyelni, hogy milyen ágazatban, milyen feltételekkel történik a munkahely teremtés. A történelem olyan pontján tartunk, amikor Európa egyensúlyt tud teremteni a szabályok között, illetve átláthatóságot tud biztosítani. Ebben kértünk segítséget a bizottságtól, amely most folytat vitát erről, hogyha a parlament úgy gondolja, hogy a szociális partnerekkel párbeszédet kíván folytatni, erre készen állunk. Egy tanulmányt végzünk, mi a szociális partnerek, munkaadók, munkavállalók azzal kapcsolatban, hogy a klímaváltozás és a foglalkoztatás, hogy hogyan hat ki egymásra. Itt kell gondolni a képzésre, oktatásra, és van olyan témánk, amelyet szeretnénk továbbvinni, zöldebbé tenni a munkát. Jobban meg kell ismerni és elemezni ezen elemeket és következményeiket. A követ a bonyolult termékek elterjedésének hatását tovább kell tanulmányozni. Azt hiszem, hogy a klímaváltozás az egyik legfontosabb elem lesz a munka egészségügy tovább lépésében. A megülő energia, bioenergia is szóba kell kerüljön, ö, teljes mértékben támogatjuk ezt a fejleményt. Azt látjuk az autóiparban, hogy ö, szükséges a tárgyalás, mert változások ö, vannak. Hogyha a motorizációt nézzük, akkor nagyok a változások. A jelenlegiről hibrid, sőt ö, elektromos motorizációra térünk át. Ez évek kérdése. jelentős következményei lesznek az átállásnak. Hogyha a szénágazatot nézzük, Európa jól meg kell ismerje helyzetét minden országban. A, mikor 2009-ben a klímaváltozás csomag kijött, nem, bocsánat, 2008-ban, akkor becsülték az európai energia potenciál, például Lengyelországban. Most világosan kell látni, hogy milyen kohézió és koherencia képezi az alapját a válaszadásunknak. Olyan ország, amely energia 90%-át színből állítja elő, egy olyan ország nem kötelezhető arra, hogy az átállást százszázalékig ő finanszírozza. Ebben az eszaknak is megvan a maga szerepe. Nos, ennyit szerettem volna elmondani. Abros ura sok sokkal részletesebb, mint amit én elmondtam. Megpróbáltam nem túl ö, hosszan beszélni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen tulajdonképpen, mondja az elnök asszony. nagyon fontos volt ezt hallani, mert így jutunk el a vita lényegéhez. És kár, hogy a szakbizottság minden tagja nincsen jelen, és nem hallja ezt a stratégiát, hogy hogyan lehet a gyakorlatban alkalmazni az elveket hogyha a tolmácsok megengedik, akkor kicsit túlmegyünk majd az időn, de nem nagyon. Schröter asszony, aztán Streinlök asszony. Ja, vielen Dank für diesen... Köszönöm szépen ezt a előadást és akkor folytatnánk a vitát voltak éppen a zöld munkahelyek vonatkozásában, és ott is nagyon sok kérdés elhangzott, ami ehhez a témához is tartozik, tehát hogy szülessen egy társadalmi keret ehhez a vitához, ehhez a párbeszédhez, és nagyon konkrétan megjelent ez a határozatban is. Elmondtuk, hogy számos példa létezik már arra, gondolok itt például az Egyesült Államok beli környezetvédelmi munkavédőkre és szakszervezetekre, akik közösen próbálják ezt a változást végrehajtani eh, sikeres stratégiák keretében. Jó lenne, hogyha ezt például átvennénk, és bizonyos elemeit eh, már beépítettük a jelentésbe. És ami szintén nagyon fontos ebben a jelentésben, hogy, rá, hogy azzal is foglalkoztunk, hogy ne csak az új ágazatokat eh, vegyük szemügyre, hanem mi a helyzet a régi ágazatokban, őket hogyan lehet bevonni ebbe a változásba, különös tekintettel a képzésre és a továbbképzésre hogy ez egyre nagyobb szerepet kapjon a jövőben, hogy a munkavállalók egyszerűen ne maradjanak le, hiszen ők nagyon fontos kompetenciákkal rendelkeznek a hagyományos ágazatokban, és ez, ez alól nem mentesek az új ágazatok sem, hiszen ön említette azt is, hogy, hogy az új ágazatok is rendkívül energiaintenzívek lehetnek. Van kísérleti projekt is például az, az acéliparban, ott azt a gondolatot fogalmazták meg, hogy kevesebb árammal áll, állítsanak elő ö, acélt. Ö, tehát mondjuk acélt gyártanak el, el, gyárt, állítanak elő ö, szélmalmok ö, gyártására, tehát említettük még ott a környezeti minősítés kérdését is, ezt a gondolatot is tovább lehet vinni, nagy szerepe lehet. Én mindenképpen támogatnám azt, hogy vigyük tovább ezt a jelentést, és méghozzá a szakszervezetekkel hozzunk létre egy új munkacsoportot. Nagyon érdekes volt például az üvegipar, ott elhangzott, hogy folytassuk ugyebár a törvényalkotási tevékenységet éppen az energiahatékonyság vonatkozásában, hiszen itt óriási a termelés növekedése, és rámutatott arra, hogy egy széndiokszid kibocsátásban szegény ágazat létrehozatala mindenképpen a klasszikus feladatok közé tartozik még szeretnék arra kitérni, mert ezt elég fontosnak tartom, és ez egy központi jelentőségű kérdés, és foglalkozik vele a, a jelentés. A mindenkit megillető képzési és továbbképzési jog, hogy minden egyes ágazatban lehetőséget teremtsünk arra, hogy ez a transformáció, átalakulás végbe mehessen, és azt hiszem, hogy ez a szakszervezetek legklasszikusabb feladata. Köszönöm szépen! Sztányrök asszony, utána én is, utána más kollégák. Nem, úgy tűnik nem. Sztányrök asszony. Köszönöm szépen, amit Söter asszony elmondott túlnyomó részben, én is ezt szerettem volna elmondani, és köszöntet mondok a szakszervezeteknek, az Európai Szakszervezeti Szövetségnek ezért a jelentésért, hogy meg, megnevezi a, követ, a, a következményeket, és mint aktív szakszervezeti képviselő én is támogatom ezeket. A vegyipar, illetőleg a gépjárműipar tartozik hozzánk, és nagyon sokszor beszélgetünk a célok közötti konfliktusoktól, tehát hogy a gazdaság induljon be, és nagyon hálás vagyok azért, hogy a szakszervezet aktív módon megszólal, és részt akarunk venni a jövő alakításában, és úgy gondolom, hogy a szakszervezeteknek aktív módon kell nyomon követniük ezeket az átalakulási fogla, folyamatokat. Számunkra ez központi jelentőségű kérdés, és a frakciónk intenzív módon foglalkozik ezzel a kérdéssel. Előkészítünk egy, egy dokumentumot a zöld munkahelyekkel kapcsolatban, amivel majd részt veszünk a további vitákban, tehát a jó menedzselése a zöld munkahelyeknek, ez áll a középpontban, és nem szabad megengednünk a célkitűzések közötti konfliktusokat a jövőben tehát jobb lenne a, horizon, a horizontokat még inkább kinyitni ebben a vonatkozásban. Köszönöm szépen. Én négy megjegyzést szeretnék tenni. Először is, ami Kínát illeti, ezt nem lehet eléggé alához, hogy mennyire jelen vannak. Nem találtuk meg a zöld munkahelyteremtés útját, mert megfeledkezünk arról, hogy a kínai stratégia nem az, hogy a nemzetközi szabályoknak megfeleljenek, hanem a versenyképességi harcot akarják megnyerni. Szociális, környezetvédelmi szempontból ez problémás lehet. Második megjegyzés. A képzés. Úgy gondolom, hogy a valóságban a, a, amit a nagy energia stratégiáról, módú, ö, nem a nagy energiastratégiáról, hanem ö, a az építőiparról, építőiparról mondunk, az leginkább a KKV-k szintjén vizsgálandó. Itt nincs elég mozgósítás, nincs elég beruházás. Harmadik megjegyzés, a széndioksziddal kapcsolatban. Nagyon sok jó javaslat hangzott el. De nem szól arról, hogy egy energiapajzs legyen. És ez aggaszt. Ahhoz, hogy más legyen a magatartás, és 20%-kal csökkenjen az energiafelhasználás. Ehhez az ár nagyon hasznos lehet. Csak hogy ha nő az energia ára, akkor ez kihat a háztartások vásárló erejére, mégpedig a progresszív adózással fordítottan, hiszen a legtöbb energiát azok fogyasztanak, fajlagosan, akik a legszerényebb körülmények között élnek. Tehát hogyan lehet a társadalmi egyenlőtlenség bevezetése nélkül csökkenteni az energia felhasználás? Hogyan lehet erre ösztönözni? Ez a kérdés. Végül utolsó megjegyzés, nem tudok ellenállni a lehetőségnek, hogy kihasználjam jelenlétüket és a nem versenyképes szénbányák kérdésére rátérjek. Németországban és Spanyolországban éppen arról folyik a vita, hogy az állami támogatás megmaradjon -e ezen bányák esetében. A bizottság 2014-et javasolta határidőként, és a tanácsban is úgy tűnik egyes tagállamok vélemény alapján 2018 lesz a határidő, és a parlament is beleszól, a mi foglalkoztatásügyi szakbizottságunk is, ezért szeretném kihasználni jelenlétüket. Köszönöm szépen előre is a válaszokat. Oui, merci de... Igen, köszönöm szépen a kérdéseket ami a képzést illeti. Kell, lássuk világosan, az első tanulmányban tanulmány az derült ki, hogy a tervezés után következő lépcsőfok a képzés. Hogyha zöld munkalkalmakról beszélünk, az azt jelenti, hogy nem szabad ezzel bizonytalanabbá váljék a munka, pedig nagy a kísértés. Ne állítsuk szembe a zöld és a többi munkahelyet. Néhány helyre jelent meg egy eh, tanulmány, a közvetlen külföldi beruházás most már figyelembe veszi az energia kizöldülését. Ez a jövő tétje, az ipar kizöldülése. A nanotechnológia, a megújuló erőforrásoknak óriási lendületet adhat tehát gyakorlatilag minden munkahelyet érint ez. Hogyha a hagyományos munkahelyekről lemondunk, az veszélyes, az olyan feszült helyzetet eredményez. Nem szabad aggodalmat ébreszteni dinamika nélkül. Ezt azért mondom, mert úgy látom, hogy minden munkahelyet érint a kizöldülés. A ő változás egyik rendszerről átállása másikra lehető legkedvezőbb körülmények között kell történjék. Európai keret szükséges a szerkezet változásról előre kell tervezni, milyen körülmények között lehetséges ezt végrehajtani. Szociális szempontból és társadalmi szempontból is meg kell ezt nézni, többek közt az NGO-kkal. Lesz egy tanácsülés decemberben, és február 24-én az államfők tárgyalnak az energiáról. A belga elnökség, tehát november 24-én helyesbitek, a belga elnökség viszonylag kevéssé foglalkozott ezzel. Az energia árának a növekedése a szerény háztartások számára komoly problémává válhat. Ez egy szervezeti kérdés. komoly vitát kell folytatni arról, hogy milyen árak lehetnek, és hogyan alakulhatnak ezek. Ami a szenet illeti, az átmenet intézkedéseket szakszeti vezetőként fogok válaszolni. Hát sose kérdezték ezt tőlem, de ha már megkérdezték, akkor megpróbálok választ találni rá. Hadd mondjam el, hogy ilyen súlyos válság idején, például Spanyolországban, amikor ilyen feszült a helyzet, nagyon nehéz azt mondani, hogy rövid távon meg lehet oldani a problémát. Volt egy kezdeti módszer, amit az ESZAK alkalmazott, és ezt újra felmelegítették, az energiát Európában úgy kell megközelíteni, ahogy az ESZAK tette, hogyha nem holisztikusan közelítjük meg, akkor nem fog sikerülni. Kreis biztossal folyt a vita erről a gáz piac nem egy normál piac. A Gazprommal tárgyalni nem lehetséges. Észtország vagy Litvánia esetében. Itt szerkezetváltási probléma van például, beruházási probléma. az átállás nagyon komoly beruházásokat igényel, és ez a pénzügyi piacot nem érdekli. Ennek tudatában kell megtervezni a jövőt. Ami a konjunkturális intézkedéseket illeti, azt javasoljuk, hogy ilyen súlyos válság idén az átmeneti intézkedések maradjanak meg. Elnök. Köszönöm szépen a választ és erről nem fogunk megfeledkezni, amikor megfogalmazzuk álláspontunkat, befejeztük a munkánkat. Köszönöm szépen, nagyon hálásan a talmácsoknak, és november 8-án, 9-én találkozunk.